morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a jelenlévőket. Nagyon sűrű a napirendünk. A napirend elfogadásával kezdem. módosításokat javaslok. Tehát az FTA jelentős tevője Christopher Fielner, és a tárgyalási mandátumról kell döntenünk. Ez a 17A napirendi pont, amelyről döntenünk kell. Um, announcements, uh, as usually. Még egy bejelentés. Ez uh, az ülés az internetre is kimegy, tehát mindenki legyen tudatában. Um, well, uh, yesterday we had the... Tegnap Volt egy VTO témakörrel foglalkozó ülésünk, és az interparlamentáris unió képviselőivel közösen tartottuk ezt az ülést. Meghívtunk nemzeti parlamenti képviselőket is, hogy részt vegyenek ezen a találkozón. Örn Fieder úr jelen van, aki majd beszámol arról, hogy mi történt azon a megbeszélésen. Tegnap el is fogadtunk egy állásfoglalást, és ez hozzáférhető azoknak, akik érdeklődnek iránt. Recent trade news, just a... a legutóbbi kereskedelmi hírek az EPA tárgyalásokon haladást értünk el. Van egy hivatalos bejelentés, hogy a nyugat-afrikai ECOWAS-szal elértük a megállapodást. Secondly, there is a, an announcement. Másodszorban szeretném azt is bejelenteni, hogy trilaterális megalapodás született a WTO-n belül a környezetvédelmi javak tekintetében. MFN alapon, tehát a nem preferenciális alapon. Az érintett országok az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kína és Japán. Ez egy nagyon fontos hír. Most akkor áttérek a háromas napi rendi pontra. Ez kötelező az eljárási szabályok értelmében. El kell dönteni. hogy a tanács által javasolt megállapodást alkalmazzuk-e. Ez pedig az Európai Unió és Szerbia közötti társulási megállapodás. El kell döntenünk, hogy ezt szeretnénk-e, és áprilisban szeretnénk a plenáris elé vinni. Hey, 6 p.m. sharp in order to have the... Tehát holnap szavazunk róla. Julio Winkler a jelentéstevő, és ő lesz az előadó a második olvasatnál is, tehát a eh, kollégánknak, eh, Julio Winklernek szeretném átadni a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, rövid leszek. Megkaptuk a tanács álláspontját az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodásról. A parlament elfogadta az első olvasatban összefoglaltakat, és pedig 2012. októberében ez összefüggött a kereskedelmi Omnibus 1-essel. A tanács több mint eh, egy évig dolgozott a témán, de múlt novemberben az Omnibus 1-es tárgyalások eh, eredményeként megalapíthatjuk, hogy eh, 2013. szeptember 1-én a szerbiai stabilizációs és társulási megalapodás hatályba lépett. Ez eh, teljes mértékben visszatükrözi a megállapodás tartalmát, ez a dolog a kereskedelmi Omnibus egyes csomaggal együtt biztosítja a kölcsönös kereskedelmi előnyöket és eltávolítottak a köztes megállapodásban megfoglalt szabályokat. Tehát a megállapodás most további késlekedés nélkül a gazdasági szereplők javára hatályba lép. A tanács javaslatát elfogadásra ajánlom módosítások nélkül, és remélem, hogy a kollégáink is támogatják majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindenki megkapta az ajánlattervezetet, és biztos vagyok benne, hogy támogatni fogja a szakbizottságunk az előadót a holnapi szavazás során. Itt van a VTO menetrendről beszámoló kollégánk Roberto Azevedo. Uh, Kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm is egyben, hogy olyas valakit üdvözölhetek itt a szakbizottságban, aki gyakorlatilag nem is kell bemutatnom. Roberto Azevedo úr van itt, aki a Kereskedelmi Világszervezet új főigazgatója. Nagyon jó időben látogat el hozzánk. Első ízben jár itt, amióta szeptemberben, szeptemberben foglalta hivatalát. És azután van most itt, hogy a VTO a balé konferencia alkalmával már elkönyvelhette első sikereit vezetése alatt. Azok akik Balin jártak a delegációval, amelyet jó magam vezettem, helyben megtapasztalhatták ezt az eseménydús konferenciát, és láthattuk, hogy milyen kivételes diplomáciai készségekkel rendelkezik Roberto Azevedo, és a munkatársaira is ez jellemző, és mindent megtettek annak érdekében, hogy sikerrel zárulhasson ez az esemény. Úgy gondolom, hogy a VTO sikere egyben az ő sikereként is tekinthető. Parlamentünk és szakbizottságunk, és azt szokta mondani, hogy mi vagyunk a VTO legerősebb támogató, és mi támogatjuk a legnagyobb mértékben a multilaterális szabályokra épülő kereskedelmi rendszert. és ezért rendkívüli módon örülünk annak, hogy sikerült nyélbeütni ezt a megállapodást a dohai fordulót követően. Persze, ez a dohai fejlesztési menetrendnek csak egy célkitűzése, mégis nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy a WTO tárgyalásai most új alapra helyeződnek. A megállapodásnak nagyon fontos elemei vannak, és hát persze el kell gondolkodnunk a következő lépéseken is. A dohai, most, hogy a dohai forduló ö, újra folytatódni tud. Köszönöm szépen tehát, hogy ellátogatott hozzánk. Tegnap egyébként épp sor került a WTO-ról szóló parlamenti konferencia irányító bizottságának ülésére. Elfogadtunk egy állásfoglalást, és megtiszteltetés számomra, hogy személyesen adhatom át önnek ennek másolatát. Önfjellner úr, társ elnököm, ebben az irányítóbizottságban. Ő is itt van ma. Ez is azt mutatja, mennyire fontosnak tartjuk az IPU kezdeményezést. Most tehát eszmecsere következik a szakbizottságunk tagjaival, és természetesen az IPU többi tagja is üdvözlöm itt a körünkben. Köszönöm szépen, és önnél szó parancsoljon. <clears throat> Well, good morning everyone, ladies. Jó reggelt kívánok, hogy én és uraim! Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek. Szeretném megköszönni, hogy meghívtak, hogy ma felszólhassak önök előtt. És különösen Hitel Moreira elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani, valamint Ongyede úrnak, aki a bizottságnak a az irányító bizottságnak az alelnöke. Nagyon fontos ez a munka a parlamenti konferenciáj, az VTO parlamenti konferenciájában folytatott INTA munka is nagyon fontos a multilaterális rendszer szempontjából, hiszen nem csak ratifikálják és jóvá hagyják a Genfben folytatott tárgyalások eredményeit, illetve a hazai közönségnek megmagyarázzák, hanem a vto t mint szervezetet összekapcsolják azokkal az emberekkel, akiknek az érdekében, akiknek a szolgálatában mi létezünk és dolgozunk. A kormányaikon keresztül, illetve az Európai Parlamenthez hasonló fórumokon keresztül az önök által szolgált közösségek gondjait tudják megosztani velünk. Ez nagyon fontos kapcsolatot jelent a globális kereskedelmi rendszerrel, hiszen ez nem csak globálisan működik, hanem helyi szinten is. Nem akarunk Genfben elszigetelt szigetként létezni, hanem azt szeretnénk, hogy a rendszer megfelelően működjön. Ezért nagyon erős kapcsolatokat építettünk ki az európai parlamenti képviselőkkel, valamint globális szinten is ugyanezt történt. A bali tárgyalások volt ez az első találkozónk, úgyhogy első alkalommal formálisan is bejelenthetem, hogy micsoda sikerre járt ez a minisztérium, miniszteri konferencia. Néhányan önök közül is ott voltak, de sajnálatos módon nem tudtunk ott személyesen találkozni, hiszen roppant elfoglalt voltam. De ezt a lehetőséget is szeretném megragadni, hogy megköszönjem az önök támogatását Baliban, az erőfeszítéseinket, ugyanis önök is támogatták annak érdekében, hogy 95 óta az első multilaterális megállapodást meg tudjuk kötni. Bali kétség kívül történelmi pillanatot jelentett a WTO történetében, hiszen jelentős lépéseket tudtunk a legkevésbé fejlett, illetve a fejlődő országok érdekében elfogadni. A Bali csomag remélhetőleg jelentősen fogja fellendíteni a globális gazdaságot, és minden szinten új munkahelyeket fog tudni teremteni. Bali azért is nagyon történelmi jellegű esemény volt, mert első alkalommal bebizonyosodott, hogy több oldalú tárgyalások révén is sikerül eredményekre jutni. Tehát remélhetőleg ez egy új érának a kezdete lesz a többoldalú kereskedelmi rendszerben, illetve a WTO történetében. De persze Balival még nem fejeződött be a munka épp ellenkezőleg, ez csak egy nagyon hosszú útnak a kezdete. Jelen pillanatban nagyon jelentős, fontos szövegek állnak előttünk, az, illetve fontos feladatok. Az egyik a bali eredmények végrehajtása. Mindent meg fogok tenni én is annak érdekében, hogy a lehető legsikeresebbek legyünk a végrehajtás tekintetében, hiszen ez a hitelességünket is elő fogja segíteni. A másik fontos dolog, hogy a Bali nyilatkozat a WTO tagjait arra szólítja fel, hogy világosan meghatározott munkaprogramot dolgozzanak ki a fennmaradó dohai kérdésekkel kapcsolatban. És ezt az év végéig tegyék meg. Úgyhogy az igazi kemény munka az valójában csak most kezdődik. Ez a két szöveg fogja a munkánk alapját képezni az elkövetkezendő hónapokban az év végéig. És erről szeretnék most részletesebben is beszélni. Hadd kezdjem a végrehajtással. Ahogy az imént is mondtam, a bali csomagnak a jelentősége abban rejlik, hogy foghatóan végre tudjuk hajtani az előnyeit. De ez csak akkor valósul meg, hogyha a WTO tagok cselekedni fognak az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon fontos teszt lesz ez a rendszer számára, de muszáj sikerre járnunk, hogyha elő akarunk, előre akarunk lépni, és meg akarjuk valósítani a bali eredményeket. Ez kihívás, és nagyon komoly feladat, különösen a kereskedelem könnyítési megállapodások tekintetében, hiszen ezeknek figyelembe kell venni a komplexitását, a bonyolultságát és a rengeteg kötelezettségvállalást, amely hozzájuk tartozik. Egyszerűsíteni szeretnénk és modernizálni az átlá- és átláthatóbbá tenni a az eljárásokat, a tranzakciós költségek csökkentését is szeretnénk elérni, ehhez számos elemre van szükség. Például technikai segítségnyújtásra a fejlődő és legkevésbé fejlett gazdaságok számára, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat, a modernizációs reformokat végre tudják hajtani, és jobban integrálódni tudjanak a globális kereskedelmi folyamatokba. Ez a folyamat Genfben már megkezdődött, Megpróbáljuk tehát a kereskedelem könnyítési megállapodásokat így módon végrehajtani. Az első előkészítő ülésre már sor is került január 31-én Genfben, ahol az irányító bizottság elnökét meg is választották. Ez egy Fülöp-szigeteki úriember. Ez az irányító bizottság gyorsan megkezdi a munkát, a feladatok végrehajtását, amelyekkel a miniszterek Báliban megbízták őket. Különösen azért, hogy a kereskedelem könnyítési megállapodások a lehető leghamarabb életbe léphessenek és hatékonyan működjenek. Az önök, a parlamenti képviselők segítségére is szüksége van, szükségünk van ahhoz, hogy ezek a megállapodások átessenek a szükséges ratifikációs eljárásokon, mégpedig időben. Az egész WTO menetrenddel szeretnénk előbbre lépni, de mindez attól függ, hogy sikerül-e az ígéreteket teljesítenünk, hogy sikerül-e időszerű és hatékony technikai segítséget nyújtani a legkevésbé az a fejlődő országoknak. Ahhoz, hogy őket támogatni tudjuk, a titkárság folytatni fogja az igényfelmérési programját, amelynek révén megpróbáljuk azonosítani az igényeiket a donorországok, illetve a különböző donorszervezetek szintén felkészülnek, hogy átfogó támogatást tudjanak nyújtani a kereskedelm könnyítés érdekében ezen országoknak. Több mint 25 ország és szervezetről beszélünk most. Éppen ezért nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni, és össze tudjuk hangolni a fejlődő országoknak nyújtandó segítséget az is nagyon fontos, hogy kétirányú kapcsolat legyen a donorországok és a kedvezményezettek között. A parlamenti képviselőknek itt nagyon fontos szerepe van abban, hogy a lendületet fenntartsák. Persze a kereskedelm könnyítés az a Bali csomagnak csak egyik eleme, tíz miniszteri döntést vagy határozatot fogadtunk el. Ez tehát egy nagyon fontos pillére a dohai fejlesztési menetrendnek, a WTO már 2001 óta dolgozik ezen. Fontos volt tehát a mezőgazdaság tekintetében is egy lépést előre tenni, de realisták és pragmatikusak voltak a tagok a megközelítés tekintetében. Európa hajlandónak tűnt hozzájárulást adni e területen, ezt függővé tette a többi tárgyalt témától. Ez a, például a kereskedelem könnyítéstől. Ezt a pragmatikus megközelítést a többi WTO tag nagyra értékelte meggyőződésem szerint. Az exporttámogatások, illetve hasonló intézkedések is szóba kerültek, és lépést sikerült elérni. A tarifális kvótákkal kapcsolatos megállapodásokról szóló korábbi uruguayi megállapodás előrevitelében a hongkongi gyapotról szóló megállapodás, amely az afrikai országok számára rendkívül fontos, szintén szóba került, illetve az élelmiszerbiztonság kérdésével is foglalkozott ez a csomag, a különösen fejlett, fejlődő országokban, ahol nagyon sok gabonát tárolnak annak érdekében, hogy szükség szerint ki tudják osztani, akkor, hogyha nagy igény mutatkozik rá. Emellett van egy konkrét csomag a legkevésbé fejlett országok részére. Ez nagyon fontos eredménye volt a bali miniszteri eh, megállapodásnak. Nagyon jelentős ez a lépés annak érdekében, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszerbe ezek az országok jobban beintegrálódjanak. A döntések közé tartoznak olyan reformok, amelyek új export lehetőségeket fognak biztosítani számukra, különösen a szolgáltatást nyújtók számára a fejlődő országokban. Aztán preferenciális rendszerek, amelyek adó és kóvám tarifák alól mentességet nyújtanak bizonyos esetekben ezen országok számára. Aztán megállapodás született a származási szabályokra vonatkozó szabályzattal kapcsolatban is. Ez a legkevésbé fejlett országok piaci hozzáférését fogja elősegíteni. De hát ez is ismételten mondom, hogy nem a munka vége, hanem csak egy kezdet, egy új korszak kezdete. Ezek a döntések különösen, amelyek a legkevésbé fejlett országok segítését célozzák most, konkrét cselekedetekbe kell, hogy forduljanak, amelyek megkönnyítik az ő helyzetüket. Az összes WTO tagnak tehát most az a feladata, hogy ezeket a kezdeményezéseket tovább vigye. Az összes fejlődő ország különösen a legkevésbé fejlett országok esetében fontos, hogy legyen egy monetáris ellenőrző rendszer, illetve a megkülönböztetett és speciális kezelésre vonatkozó rendelkezéseket ellenőrizze ez a mechanizmus. Ellenőrizze, hogy hatékony-e, hogy megfelelően használják-e, és milyen következményei vannak illetve hogyan lehet javítani rajtuk. Ez a tíz döntés együtt komoly előrelépést jelent. Az összes VTO tag nagyon keményen dolgozott tavaly, hogy sikerüljön összehozni ezt a bali csomagot. Most az az érzésem, hogy nagyon fontos, hogy eredményeket is fel tudjunk mutatni e csomag nyomán. Ezért ismét kérem az önök segítségét, hogy folyamatosan tartsák fent azt a lendületet, amit Baliban is tapasztaltunk. A végrehajtás tehát a feladatunk első része, a második része az, hogy folytassuk a tárgyalásokat, és előkészítsünk egy olyan világos munkaprogramot, amely a dohai fejlesztési célok felmaradó nyitott kérdéseivel foglalkozik 2014 végéig. Nagyon Figyelmesen hallgattam a VTO tagokat a tekintetben, hogy hogyan csináljuk ezt véleményük szerint. Egy dolog világossá vált, annak érdekében, hogy előre tudjunk tekinteni, vissza is kell néznünk, és tanulnunk kell a múltbeli hibáinkból, abból pedig volt sok. De Bali most már sikertörténet, úgyhogy abból is tanulhatunk. A hibákból tanulhatunk épp úgy, mint ahogy a sikerből. A Bali konferencia nagyon sok pozitív tanulsággal is járt, a tekintetben, hogy lehet multilaterális tárgyalásokat folytatni. De ez sikertörténet ellenére nagyon nehéz megismételni azt a megközelítést, amit Bali esetében alkalmaztunk, ahol ugyan, ugye kikerültük a legnehezebb kérdéseket, és a perifériálisabb kérdéseket vettük sorra, bár a kereskedelem könnyítés nem annyira perifériális kérdés. Tehát rámutatnék arra, hogy a jövőbeli multilaterális megállapodások, tárgyalások előfeltétele az, hogy legyen valami eredmény a mezőgazdaság tekintetében. Beszélhetünk egy háromlábú állvány két lábáról, az ipari termékek, a mezőgazdasági termékek és a szolgáltatások, ez a három láb. Tudom, hogy az EU-nak az az álláspontja, hogy ezek összekapcsolódnak és úgy gondolom az, hogy ha kollektívan vitatjuk meg ezeket a kérdéseket, akkor ne felejtjük azt, hogy milyen érdekek és milyen érzékenységek kapcsolódnak ezekhez egyenként. Például a mezőgazdaságot nagyon óvatosan kell kezelni. Nem látom azt, hogy a korábbi próbálkozásainkat megismételhetnénk, mivel ezek nem jártak sikerrel, ahogy önök is tudták. De ha új megközelítést kezelünk, ezek esetében szükség lesz arra, hogy valóban felmérjük azt, hogy milyen érzékeny pontok vannak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, különösen itt Európában. Illet, és érvényes, értelmes célokat kell magunk elé tűzni. De ugyanakkor tisztában kell lennünk a politikai korlátokkal is, az egyes országok és az egyes kérdések tekintetében. Ez persze nem csak a mezőgazdaságra vonatkozik, de a fő kérdéskörökre, amely az ipari javakat és a szolgáltatásokat is magába foglalja, mind három csomag esetében tehát érvényes ez. Nem tudjuk lemásolni balit, de tudunk tanulni az ottani tanulságokból. És miután sok képviselővel már beszéltem, arra a következtetésre jutottam, hogy már vannak olyan paraméterek, amelyek kezdik kirajzolni e tárgyalások keretét. Elmondanám, hogy én hogy látom most ezeket a paramétereket, bár hangsúlyoznám, hogy ez még nem egy kimerítő lista, és egyáltalán nincs prioritási sorrend, vagy fontossági sorrendbe se sorolva egyenlőre. Most csak rövid inspirációt szeretnék nyújtani a következő előttünk álló tárgyalásokhoz. Az egyik paraméter a fejlődés. A fejlődés a központi pillére kell, hogy maradjon erőfeszítéseinknek. Nagyon fontos, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el a legszegényebb tagok számára. Másodszorban. Realistának kell majd lennünk, és azokra a kérdésekre összpontosítani, amelyek megoldhatók az elvont célok helyett nézzük azt, hogy mi az, amit el tudunk érni, konkrét, elérhető célokat tűzünk ki. Meg kell találnunk az egyensúlyt az ambíciók és a realizmus között. A harmadik paraméter. A DDA-ban a legnagyobb kérdések összekapcsolódnak egymással, és ezért együttesen kell velük foglalkozni. Tehát, ahogy Baliban is tettük, meg kell találnunk az egyensúlyt. Olyan megközelítést kell találnunk, amelyben az összes tag részt vesz, és az összes tag kedvezményezettje lesz az eredményeknek. Bali azért volt sikeres, mert mindenki jól járt, és senki nem járt nagyon rosszul, a negyedik paraméter. Muszáj előrelépést elérnünk, ehhez ezeken a területeken, de ehhez kreatívnak kell maradnunk, és nyitottaknak az új gondolatok irányába, annak érdekében, hogy a legkomolyabb akadályokat le tudjuk küzdeni, vagy meg tudjuk kerülni. A mandátummal kapcsolatosan azt mondhatom, hogy ezek tapasztalataim szerint eléggé rugalmasak ahhoz, hogy új utakat tudjunk megnyitni. Aztán átláthatónak kell lenni a folyamatnak, minden tagot be kell vonni a tárgyalások minden stádiumába. Ez valiban is nagyon fontos tényező volt. A tárgyalások persze ettől egy kicsit lassabbak voltak, de sikerült időben végeznünk, és még ennél is fontosabb, hogy egyetlen delegáció sem gondolkozott azon, hogy egy szó most akkor, vagy egy mondat miért is került be, vagy miért úgy került be, a megállapodásban. Lehet, hogy egy más megközelítést vagy alternatívát jobban szerettek volna, de tudták, hogy miért az került oda, és az nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy végül elfogadták a csomagot. Hatócsorban erőfeszítéseinknek sürgetőnek kell lenni. Tehát tudjuk, hogy muszáj lépnünk, nem várhatunk még 18 évet az eredményekért. Mindazáltal óvatosnak kell lennünk, hogy ne siettessük el a dolgokat, és ne rohanjunk bele egy újabb kudarc ciklusba. Tehát tervezzünk, de utána szedjük össze magunkat és cselekedjünk. Végül nyitottaknak lennünk, kell lennünk az új gondolatok irányába, nem csak a megközelítések tekintetében, hanem a tekintetben is, hogy a következő lépéseink mennyire messze nyúlóak legyenek legyünk, ahhoz, hogy nyitottak legyünk, ahhoz tudnunk kell azt, hogy mekkora lépést, mekkora ugrást vagyunk képesek megtenni. Ezt a vitát egymás között és magunkon belül is le kell folytatni. A legkedvezőbb megközelítés az lenne, hogyha a tárgyalási kört azonnal le tudnánk zárni, és több mint egy lépést tudnánk előre tenni. A párbeszéd már megkezdődött, a WTO kereskedelmi tárgyalóbizottságával már leültem múlt héten, és egy hasonló prezentációt tartottam, mint ott, a feladatokat megpróbáltam felvázolni, 30 delegáció volt jelen, és fel is szólaltak. Nagyon örültem a pozitív, konstruktív és célirányos megbeszélésnek. A tárgyaló bizottságok elnökei akik a képviselőkkel is találkoznak, most remélhetőleg az általán felsorolt paramétereket az otthon folytatott vitákban is iránymutatónak tudják használni. A menetrend a napi rendünkön más kereskedelmi kedvezi, kezdeményezések is szerepelnek, lehetnek kétoldalú, regionális, vagy akár többoldalú tárgyalások is folyamatban, akár ebben a pillanatban is. Maga az EU is számos kezdeményezésben szerepel. Az elmúlt években az EU egy sor kétoldalú megállapodást írt alá, tárgyásokat kezdett, az USA-val a TDIP tárgyalásokat is folytatták, a kereskedelmi és szolgáltatási megállapodásokat kötött. Tehát befejezésképp erről a témáról is hadd szóljak pár szót. Már korábban is említettem, hogy ezek a kezdeményezések nagyon pozitívak, és üdvözölnünk kell őket, azonban ki kell egy pontot hangsúlyozni. Az ilyen megállapodások önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy globálisan megoldódjon a kereskedelem problémája. Itt figyelni kell arra, hogy a költségek ne növekedjenek, hanem csökkenjenek. És pedig multilaterális módon. A multilaterális kereskedelmi rendszer soha nem volt az egyetlen opció a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások tekintetében. Mindig együtt létezett egyéb kezdeményezésekkel. Tehát eh, nem egymást kizáró alternatívák. És az Európai Unió is egy kezdeményező a multilaterális rendszerben. Úgy gondolom, hogy a VTO-nak ki kell fejleszteni egy olyan módszert, hogy új szabályok Genfen kívül is érvényesek legyenek. A folyamatoknak pedig párhuzamosan kell folytatódnia, hogy eh, kizárjuk a protekcionizmust. Különben pont az ellenkezőjét érjük el, mint amit szeretnénk. Tehát számos lehetőségről tárgyalunk, azonban eh, itt a nemzetközi kereskedelem számos eh, negatív kihatását is látjuk. A globális kereskedelemben nem szabad elfelejtenünk, hogy a legszegényebb nemzetgazdaságokat zárják ki a tárgyaló asztal mellől, végezetül pedig a multilaterális kereskedelmi rendszerek kritikus fontosságot kapnak majd a globális gazdaságban. Már láttuk, hogy a gazdasági mozgások számos tekintetben protekcionizmus jelentettek. És éppen ezért is garantálnunk kell, hogy megfelelő képviselettel jussanak a tárgyalóasztalhoz az országok. Tehát a Bali számunkra óriási jelentőséggel bír. És építenünk kell rá, a munka csak megkezdődött. 2014 legyen az az év, amikor az első e- megtárgyalt eredményeket alkalmazzuk, és a dohai fordulót pedig visszategyük a pályára. Nem lesz könnyű, de elérhető. Minnyájunknak van egy szerepünk, amit el kell játszanunk. Most pedig szeretném megköszönni, hogy meghallgattak, és örülök a várható vitának. Köszönöm szépen, főigazgató úr, Úgy gondolom, hogy ez a taps jól mutatja, hogy mennyire lényeges dolgokról beszélt. És most pedig szeretném megnyitni a vitát. Először is a különféle frakciók koordinátorait kérném meg, elsősorban Daniel Kaspar a néppárt részéről. Köszönöm szépen! Uh, uh, Köszönöm, hogy ránk szánta az idejét ma reggel. És itt a TTIP megállapodás tekintetében elmondanám, hogy jó sok energiába került, amíg eljutottunk Baliba, de mindenképpen szeretnék gratulálni hozzá hogy elérte ezt az eredményt. Nagyon optimisták vagyunk, hogy a szabaira visszatérjek, de a post-bali agendára áttérve. Szeretném elmondani, hogy Európai Unióként tárgyalunk az a fejlődő országokkal, és Bali pedig segíthet abban, hogy a tárgyalásainkat jobban megoldjuk a Ákácsi országokkal. Ezen kívül az Európai Uniónak garantálnia kell, hogy ezek az országok, amelyek a legszegényebb országok között vannak, profitálhatnak majd a kereskedelmi könnyítésekből. Most pedig Emlékezzünk meg az orosz tagságról, egy éve tagja Oroszország a WTO-nak, és nem vagyok mindig elégedettek azzal, hogy az oroszok ezzel a WTO tagságukkal bánnak. Szeretnék rákérdezni, hogy milyen lehetőségeket rejt a WTO Genfel és a többi taggal együtt, hogy támogassuk a WTO tagjait, hogy a szükségleteiket megvalósíthassák a VTO keretein belül, hiszen aggódok, hogyha tárgyalásokat kezdünk, az összes konfliktus tekintetében, akár legyen ez az oroszokkal, vagy az összes többi taggal, akkor nem tudom, hogy milyen stratégiát javasolna. Tehát eh, milyen stratégiát javasol, hogy eh, a WTO új tagjai jobban alkalmazzák a szabályokat. Ha a kereskedelemről beszélünk, hát elég gyakran beszélünk a kereskedelemről, és elég gyakran beszélünk arról is, hogy eh, hogyan segíthet a kereskedelem, például a szociális normák javításában, a környezeti védelem érdekében. Tehát a VTO-n belül a közvetítő testület hogyan látja ezt. És vannak még más globális szervezetek, az ILO, és így tovább. Tehát hogyan tudunk közép-hosszú távon segíteni nekik, hogy vitarendezése, mechan, vitarendezési mechanizmusokat alkalmazzanak. Ezen kívül ha környezetről beszélünk, szociális normákról beszélünk, eh, akkor tudjuk, hogy a WTO játszhat egy szerepet, de a fő kérdés az, hogy eh, a bali siker után mit tehet még a WTO, hogy eh, segítsen az új tagoknak és a többi globális szervezetnek? Tehát milyen stratégiáik vannak? Köszönöm szépen, kollégák! Hét frakciónk van, és jó hosszú a felszólaló lista. Tehát mindenkit megkérnék, hogy legyen rövid. A következő felszólaló Bent Lange az SND részéről. Köszönöm szépen. Generáldirektor. Főigazgató úr. Két területről szólnék. Az első abba az irányba megy el, amelyről már Kaspari úr is szólt, Mindjárt azon a véleményen vagyunk, hogy a kereskedelem öncél, hanem a kereskedelem eh, célja az, hogy javítson az életkörülményeken. Akkor pedig el kell gondolkoznunk a WTO intézményi reformján is. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet az eljárásokat javítani. Említett néhány paramétert, de azért még eh, rákérdezek, hogy eh, nincs-e szükség intézményi reformokra. És az is érdekelne, hogy hogyan tudunk együttműködni más szervezetekkel, mint például az ILO-val, hogy megfelelő keretfeltételeket hozzunk létre. És a befektetés védelmi mechanizmusokról is kérdeznék, milyen eh, lehetőségeket lát, tehát az eh, ISTTS tekintetében például. Tehát ez lenne egy eh, kérdés, hogy milyen intézményi reformokat terveznek, ha terveznek egyáltalán. A második visszatér a bilaterális kereskedelmi megállapodásokra. Tehát nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy van a VTO, és vannak bilaterális tárgyalások, ezek pedig eh, kiegészítik egymást. Az EU-USA tárgyalásokon eh, is jelen van ez így, vagy a volumen tekintetében nem túl nagy projektről van szó? Tehát, hogy a bilaterális tárgyalásoknak eh, milyen kihatása van a vto ra Tehát vannak olyan vélemények, hogy a bali siker csak azért volt lehetséges, mert eh, az Egyesült Államok és az Európai Unió tárgyal egymással. Rákérdeznék erre a viszonyra. Tehát eh, a WTO-ban itt van a multilaterális szint, és ott van a bilaterális szint. Köszönöm szépen. A következő az ALDE részéről Rinaldi képviselő. Nikoló Rinaldi is ott volt. Balin, tehát izgalmas napokat töltöttünk ott. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is szeretettel üdvözlöm a főigazgatórat. A Balin megállapított intézkedések menetrendjét világosan bemutatta itt nekünk, és azt hiszem, az Európai Unió Bali előtt is nagyon fontos szerepet játszott, és nagy mértékben hozzájárult Bali sikeréhez. Beszélt röviden a parlamentáris dimenzió jelentőségéről, ami a tagállami ratifikációt illeti az intézkedésekre vonatkozóan. Erre röviden kitérnék, hiszen ez nagyon fontos az Európai Unió és az Európai Parlament számára is. Egyfajta elszámoltathatóságra van szükség a parlamentek felé. Természetesen tudom, hogy önnek az a legfontosabb, hogy az, amiről Balin megállapodtak, most meg is valósuljon a gyakorlatban, de parlamenti képviselőként, és főként liberális parlamenti képviselőként mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a WTO, a tagállamok és a nyilvánosság közötti kapcsolatok erősítése. Ezzel pedig fel is vetődik a kérdés, hogy milyen kommunikációs stratégiát követnek a WTO-nál? Mit tesznek annak érdekében, hogy a nyilvánosság felé kommunikálják a munkájukat, hiszen a lakosság, a vállalatok bizalmatlanok, és kételkednek abban, hogy jó munkát végzünk. Ezért fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egyrészt a stratégia egyik eleme az, hogy a bali intézkedéseket végre kell hajtani, a másik része azonban az, hogy ezt megfelelően kommunikálják, hiszen nagyon fontos, hogy ezt valamilyen módon vonzóvá tegyük a nyilvánosság előtt. Az ECR részéről Robert Stöldi következik, aki ennek a szakbizottságnak az alelnöke, és itt ül a pódiumon. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy bemutatott. Én ott voltam a legtöbb bal és hongkongi találkozón is, és Peter Mendelssohn-tól megpróbáltuk megtudni, hogy Hongkong esetében miért nem sikerült megállapodni. Gondolom, hogy főként a mezőgazdaság volt a legfőbb akadály, ön is említette a mezőgazdaságot. Lát-e valamilyen változást abban, hogy az Egyesült Államok uh, hogyan közelíti meg a WTO-t a bali csomag kapcsán? Azt hiszem, érezhető volt, hogy a legutolsó pillanatban igen drámai előrelépés történt a részükről, és azt hiszem, vagy legalábbis azt remélem, hogy az USA egyre inkább érdeklődést mutat az iránt, hogy mi történik a világban. Remélem, hogy Obama elnöksége alatt ez meg is valósul. Mindennel egyetértek, amit Daniel mondott, főként ami Oroszországot illeti. Úgy gondolom, együttműködni kell Oroszországgal, nem pedig ö, Oroszország ellen intézkedésekre van szükség. A vitarendezés kell, hogy legyen az utolsó eszköz, amelyhez nyúlunk. Továbbá úgy érzem, illetőleg aggódom egy kicsit a mezőgazdaság miatt, hiszen a mezőgazdaság változóban van, azzal a céllal, hogy a világ népességét el tudjuk látni élelemmel, és aggódom amiatt, hogy Banglades és Pakisztán, amelyek India szomszédságában találhatóak, talán elszenvedik majd vagy, annak a kárát, hogy olyan megállapodás született Indiával kapcsolatosan, amilyen. És végezetül nagyobb átláthatóságra van szükség az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok felé. Úgy gondolom, hogyha ez irányba teszünk lépéseket, az mindannyiunk hiteles, hitelét javítja. Köszönöm. Köszönöm most pedig az Egyesült Európai Baloldal részéről Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a főigazgató úrat. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy eljött az Európai Parlamentbe, és a mi frakciónk mindig is hangsúlyozta, mennyire fontos egy multilaterális többoldalú kereskedelmi rendszer, amely mind lehetőséget, mind kihívást is jelent. Meg kell értenünk, hogy a kereskedelem nem öncélú, hanem a lakosság céljait kell, hogy szolgálja. Ezért megerősítem azt, amit Rinaldi képviselő mondott, át kell gondolnunk azt a kérdést, hogy a megválasztott képviselők hogyan tudják ezt a folyamatot végigkísérni. A VTU irányító bizottsága Gának tagjaként én úgy gondolom, hogy a Bali konferencia nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy visszatérjünk a megoldás keresés területére a nemzetközi kereskedelem kapcsán, illetőleg megpróbáljuk újra a lakosságra, a népességre irányítani a figyelmünket. És hát mindannyian tudjuk, a WTO-t is sokan bírálják, még sok a hézag, és természetesen hatalmas kihívás a szegények és gazdagok közötti szakadék áthidalása. Úgy gondolom, hogy a bolygónk már a határait feszegeti. Bizonyos felmérések szerint 2013-ban már augusztusra felhasználtuk az összes erőforrásokat, és az év többi részében pedig nem megújuló erőforrásokból gazdálkodtunk. Tehát a bali csomag még mindig főként a növekedésre összpontosít és a fosszilis energiahordozókra alapoz, ezért nagyon növekedés orientált továbbra is. A kérdésem, hogy a WTO, a nemzetközi kereskedelem egyfajta orientációváltásán gondolkodik-e továbbá? A kérdésem, hogy milyen egyéb eredményekről tud beszámolni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen a következő kör és most már lassan le kell zárnom a listát. Először Christopher Fielner a néppárt részéről szót. Köszönöm szépen, és mivel kevés az időnk, nagyon rövid leszek. Üdvözlöm, és gratulálok a bali sikerhez. A WTO az EU-nak kedves barátja, és az EU is hű barátja a WTO-nak, de őszintének kell lennünk egymáshoz, és nem tudom, hogy az a WTO elég őszinte-e? Az Európai Uniós kereskedelmi politikának nagyon komoly és konkrét ajánlásai vannak, hiszen a protekcionizmus globális szinten aggaszt bennünket, és óvatosnak kell lennünk Európai Uniós szinten is, hogy protekcionista kezdeményezésekbe ne vonódjunk be, ez az első dolog. A második, amit az előttem szóló is mondott, hogy a végrehajtása múlik minden. Mit gondol ön az Európai Uniónak, mit kéne és mit tudna az Európai Unió tenni, hogy a bali csomag végrehajtását segítse? Mi a legfontosabb, amit tehetünk? Köszönöm. Köszönöm a következő, Jás Frit képviselő a szocialisták részéről. Ő is ott volt Balin. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, főigazgató úr, ahogy Félner úr is mondta, rövid az idő, de ő röviden szólt, úgyhogy hagyott nekem egy kicsit. Szeretném folytatni azzal, amit a Rinaldi úr már említett. A bali parlamenti konferencia kérdései között is felmerült ez. Az az érzésem, hogy a kollégák nincsenek elragadtatva attól, hogy a parlamenti képviselőkkel hogyan bántak Balin. Nem figyel, nem hallgathattuk, nem vethettünk részt a miniszteri ülések vitáin, és például önnek sem volt ideje, hogy beszéljen a képviselőkkel, pedig mi fogunk dönteni, az Európai Parlament fog végső soron dönteni a parlament, a, a bali csomagról. Mi fogjuk elfogadni, mi fogunk igent vagy nemet mondani rá, tehát ez tekintetben is hasznos lett volna, hogyha ott lettünk volna és hallhattuk volna, hogy mi történt a tárgyalásokon. Hogy, lát, hogy látja ön a parlamenti dimenzió jövőjét? illetve India szerepével kapcsolatban is kikérném a véleményét, hiszen én folyamatosan nyomon követem ezeket a kérdéseket, és az indiai helyzet egyre bonyolultabb. Nincs látható szándék arra vonatkozó, hogy a helyzetje változna. Harmadik kérdésem. Nemrég láttam, hogy az összes aligazgató férfi. Nem gondolják, hogy ez egy kicsit elévült dolog, hogy a legmagasabb szinteken csak férfiak ülnek. Köszönöm szépen. A következő Párló Száva ez EPP-től. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tökéletesen egyetértek a főigazgatóval. A VTO nem az egyetlen útja, módja annak, hogy a piacokat megnyissuk. Lehet más típusú tárgyalásokat is folytatni, és ezek zajlanak is. A báli tárgyalások mellett, ezzel párhuzamosan. Főigazgató úr, mit gondol ön, mi lesz a hatása a bali haladásnak a különböző tárgyalásokra, a regionális, multilaterális és kétoldalú szinten. Milyen szerepet fognak ezek a megállapodások a WTO jövője szempontjából betölteni? az Amerikával folytatott tárgyalások milyen szerepet fognak játszani? Mit gondol az EU és a Mercosur országok kapcsolatáról és a bali tárgyalásoknak ön szerint milyen hatása lesz az EU és a Mercosur országok kapcsolatára? Azt hiszem, hogy a brazil nagy követnek kellene feltenni ezt az utóbbi kérdést. Itt van a körünkben. Szeretettel üdvözlöm a mai ülésünkön. Katrin Biarda kap szót az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, főigazgató úr. Ha megengedik, akkor lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy nem akarják, hogy Genf elszivat, szigetelt szigetté váljon. Az Egyesült Királyság nagyon sok vitát folytat az EU-val kapcsolatos kapcsolatáról, de hogyha ennyire könnyen és sikeresen tudunk kereskedelmi megállapodásokat kötni az EU-n belül, mint ahogy azt jelenleg látjuk, ön szerint, hogyha mi az EU-n kívül lennénk, ez a gyengülne-e? Köszönöm szépen. Hát ez talán a miniszterelnöknek kellene feltenni ezt a kérdést. De most Campbell úr az ECR részéről. Főigazgató úr, nemrég az orosz nagykövettel beszéltünk, és elmondta, hogy Oroszország mi csinál a WTO belül. Jó híreket hallottunk, de szeretném megkérdezni, hogy mennyire működnek együtt a világméretű szabályok alkalmazásában. Köszönöm szépen. És kaptam még egy igényt az IPU részéről is, Lauru úr. Tehát átadom a szót. Üdvözlöm. Köszönöm szépen, tisztelt igazgató úr. Üdvözlöm Önt. Úgy gondolom, hogy az irányító bizottság ezen ülése nagyon gazdagító volt véleményem szerint. A rendelkezésünkre bocsátott információk, illetve az, hogy találkozhattunk és felmérhettük azt, hogy mennyire motivált és elkötelezett például ön, ez meggyőzött arról, hogy megfelelő a motivációs szint. Prezentációjában ön is rámutatott, hogy Baliban Számos intézkedésről döntés született, de ezeket most meg kell vasol, valósítani. Tegnap többek között arról is folytatunk vitát, arról a kérdésről, hogy milyen módon, milyen rendszerben lehet az a WTO-n belüli konfliktusokat rendezni. Ez egy nagyon fontos kérdéskör a vitarendezés és a konfliktusok megoldásának az új szabályozása. Nogosan azt feltételezték, hogy az országok ezeket a kérdéseket már a közvéleménye megvitatták. De az egyes országokban nagyon kevés információ van erre a területre vonatkozólag, és ezért is szeretném önt megkérni, vagy megkérdezni, hogy ön szerint milyen mechanizmust tudnánk működésbe hozni annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a vitarendezésben résztvevő országok munkája lehetne egy állandó támogató testületet felállítani az, ön, az ő megsegítésükre. Köszönöm szépen. Na most lezártuk a kérdéseket. Elég sok kérdést kaptunk. Most akkor átadom az evédő úrnak a szót. Hát elég sok mindent kell megválaszolnom. Remélem, hogy valamennyire meg tudom válaszolni a kérdéseket. Biztos nem fogom őket azon a szinten megválaszolni, ahogy feltették őket, de megpróbálom. Nézzük az AKC országokhoz fűződő kapcsolatainkat. Nagyon fontos kapcsolatokról van szó, és itt a kereskedelem megkönnyítésére szolgáló megállapodás szeretné integrálni a legkevésbé fejlettebb gazdaságokat a világkereskedelembe. Tehát ezek a megállapodások segítenek a legszegényebb országoknak, hogy a, a globális ellátóláncba bekapcsolódjanak. Tehát ez nagyon fontos. Oroszországról is kérdeztek. Most valószínűleg az lesz a legjobb, ha összevonom a kérdéseket. Például az orosz kötelezettségvállalások végrehajtása nagyon fontos. Oroszország egy éve csatlakozott a WTO-hoz, és a kötelezettségvállalások jelentősek. Hogyha megnézzük, akkor nagyon sok olyan kötelezettségvállalás van, amelyek reformokat követelnek, amelyek bizonyos szabályok végrehajtását jelentik. Oroszországban, ugyanúgy, mint más országokban is. Tehát ezek a változások nem könnyűek. Tehát mindenképpen eh, fáradozni kell a végrehajtásuk érdekében. De amennyire megítélhetem, és eh, ez egy másik kérdés, és válasz lehet, Oroszország eh, fáradozik, tehát mindenképpen van egy bizonyos idő, tehát meg kell érnie a dolgoknak. Tehát, hogyha kötelezettségeket vállunk, akkor egy bizonyos időnek el kell telnie, hogy ezeket végrehajtsuk. Tehát nagy kihívás előtt áll Oroszország is. Baliban az oroszok nagyon aktívak voltak, és megpróbálták tényleg a kötelezettségeiket felvállalni de szerintem az oroszok megteszik majd ezt, de, de fájdalmas folyamatról van szó. Tehát aki csatlakozik eh, a WTO-hoz, annak reformokat kell végrehajtani. Kína esetében is így volt. De fejlődik a dolog. Kína nagyon támogatja a multilaterális kereskedelmi rendszert. És eh, mint mindegyik nagy kereskedő ország eh, az oroszok is végrehajtják majd a reformjaikat. Tehát itt környezetvédelmi politikáról van szó, szociális normákról. Ezek kritikus kérdések. Volt még egy kérdés, hogy hogyan javíthatjuk a kommunikációt, hogyan érthetjük meg jobban, hogy mit teszünk. Nagyon kritikus kérdések vannak. A az ILO főigazgatójával is beszéltem, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet igazgatójával, és megállapítottuk, hogy többször le kell ülni beszélni. Nagyon érdekes, hogy politikai körökben, nem technikai körökben, de politikai körökben a kereskedelmet úgy látják, hogy fenyegeti a munkahelyeket. Ez pedig nem igaz. Ez hatványozottan nem igaz. Tehát teljesen gazdasági szempontból sem igaz. Hogyan lehet ezt megváltoztatni, ezt a felfogást? Tehát nem, nem lehet most rögtön az ellenkezőt állítani, hogy szabad kereskedelem, az mindent megold, munkahelyeket terem. Nem, ezt se kell mondani. Objektívan kell nézni a dolgokat, meg kell nézni, hogy milyen kihívások vannak, meg kell nézni, hogy a kereskedelem hogyan javítja a munka világát. Hogyan teremthet munkahelyeket? Tehát itt igazából a mítoszokat kell lerombolni. Tehát nem olyan az van szükségünk, hogy hurrá, kereskedelem, az majd mindent megold. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy legyen egy objektív, pártatlan vita arról, hogy a kereskedelem hogyan teremthet munkahelyeket, hogyan hat ki a munkahelyek teremtésére, a munkavilágára, a munkaügyi normákra, és így tovább. Az intézményi reformokra áttérve megjegyezném, hogy nagyon fontos az átláthatóság, az információk nyilvánosságra hozatala. A VTO-n belül nem csak a nagy játékosokra koncentrálunk, hanem megpróbálunk mindenkire odafigyelni. Itt egy tárgyalási folyamat van, és itt minden egyes delegáció ott ül az asztalnál és tárgyal. Mindenki. Ez egy nagy dolog, és hasznot hozott, hiszen a folyamat végén állíthattuk, hogy mindenki elmondta saját álláspontját a tárgyalásokon. Megtárgyaltuk, mindenki gondjait, mindenki elégedett volt, hát azért boldog, nem? De, de elégedett volt mindenki azzal, amiben megállapodtunk. Számomra pedig eh, ez a lehető legnagyobb hozadéka a dolognak, amit egy intézmény elérhet, hogy befogadóak legyünk, hogy lehetővé tegyük a tagjainknak, hogy aktívan részt vegyenek a munkában. Hogyha ezt folytatni tudjuk, akkor ez egy óriási intézményi reform lesz a vétion belül. Az összes többi téma, befektetésvédelem felmerülhetnek, legközelebbi tárgyalásokon nyilván téma lesz ha fejlett, fejlődő országok, a legkevésbé fejlett országok látják, hogy az, amiben Bali megalapodtunk, ténylegesen él és jelen van, akkor természetesen képesek vagyunk technikai segítségét nyújtani, kapacitás építéshez hozzájárulni. Tehát, hogyha ez, erre képesek vagyunk, akkor az emberek elhiszik, hogy más is jöhet ebből, hiszen nagyon, nagyon sok a bizalmatlanság, főleg a legszegényebb országok részéről. Ők nem hiszik, hogy segítséget kapnak, támogatást kapnak, olyat, amit megígértek nekik. Tehát ezt a bizalmatlanságot kell valahogy lebontani bizalmat kell építeni, és hogyha a bizalom megvan, akkor sokkal egyszerűbb lesz más témákat is felvetni, amelyek nem egyszerűek természetesen, hiszen mindenhol ott van a bizalmatlanság, mindenhol ott van a protekcionizmusra való hajlam. Ez pedig egy csapda. Tehát nem szabad a fejlesztési agendát elfelejteni tárgyalásokon, és a bali szabályok megvalósításában pedig eh, kérlelhetetlennek kell lennünk. A parlamenti dimenzió, néhányan említették, tehát megpróbálunk segítőkészek lenni, hogyha eljön egy parlamenti delegáció Genfbe, akkor mindig fogadom őket, elmegyünk különféle helyekre, megpróbálok tárgyalni velük. Ma itt vagyok Brüsszelben, és pedig éppen ezért. Tehát ez nem valami más célú látogatás mellékterméke. Azért jöttem ide, hogy az Európai Parlamentben beszéljek, mert szerintem ez egy nagyon fontos párbeszéd. Tudom, hogy Balin nem tudtunk így beszélni, tehát igazából alig aludtam öt napig, azt összesen nyolc órát aludtam öt nap alatt, mert állandóan tárgyaltam. Tehát nagyon eh, nehéz volt. Önökkel is beszéltem, mással is beszéltem. De egy nagyon eh, érdekes volt a VTO életében. Remélem, hogy azért ilyen formában ez nem ismétlődik meg, de mégiscsak pozitív eredménnyel járt. De hallottam önöktől néhány megjegyzést, hogy Baliban nem lehetett mindenkivel beszélni, senki nem tudott mindenkivel beszélni. De, de, de nem arról volt szó, hogy az ott egy ilyen minisztériumi tárgyaló terem legyen. Genfben tárgyalunk. Ez nem jelenti azt, hogy Genfben nem dolgozunk, Baliba néhány nyitott kérdéssel érkeztünk, és elértük a kereskedelem megkönnyítéséről szóló megállapodást. Tehát igazából nem, nem egy igazi tárgyaló forduló volt az, hogyha tárgyalni akarunk, akkor ismétlem, hogy ez nem egy minisztérium interminiszteriális tárgyalás, arról volt szó, hogy beszéljünk a kormányokkal, beszéljünk a bizottsággal, beszéljünk a parlamentről. Mindenki előadhatta, hogy mivel tud hozzájárulni a döntéshozó folyamathoz, és így lehet egy különbséget elérni. Tehát, hogy most otthon mit csinálnak a választó polgárokkal, hát az az, az önök dolga. Tehát a VTO nem jut el a választópolgárokhoz. Önöknek kell ezt eladni a közvéleménynek, a választópolgároknak. Megpróbálhatjuk, de, de sem értelme, mert nem érünk el az emberekhez. Az önök munkája az, hogy elmenjenek a választópolgárokhoz, a sajtóhoz, beszéljenek velük, és így tovább. Bali után persze hallottunk kritikus hangokat, Kritikusnak is kell lenni, persze. Néhány NGO kritikált minket, ez a dolog része. Rendben is van. Tudjuk. Ennek így kell lennie. De a kritikus hangok semmilyen visszhangot nem váltottak ki. A fejlődő országokban is sokat kritizáltak minket. Ezek a dolgok elhangzottak, de, de, de mi megmondtuk, hogy, hogy mit akarunk. Volt kritika, legyen kritika. Azonban egy nagyon átlátható, nagyon befogadó folyamatról volt szó. A kritika nem folytotta el a folyamatot. A folyamat pozitív, és ezt a jövőben is modellként fogjuk használni. There were a few questions about... Elhangzott néhány kérdés a vitarendezésről és a mezőgazdaságról, az élelem, élelmiszerellátás biztonságáról. Hogyan biztosítható, hogy a mezőgazdaság a népesség élelmezésének célját szolgálja, hogyan lehet ennek megfelelően alakítani az árakat, illetőleg hogyan lehet gondoskodni arról, hogy az országok megfelelő áron tudjanak élelmet biztosítani a lakosság számára. Úgy gondolom ez egy olyan vita, amelyet nem lehet egy-két konferencia alatt tisztázni. Egy olyan párbeszédre van szükség, amely hosszantartó, és amelynek előterében ez a kérdés áll. A tárgyalások során felmerült ez a kérdés, persze, de nem strukturált módon. Persze, amikor tárgyalunk, akkor sokféle perspektíva felvetődik, de egy globális, átfogó tárgyalás erről nem volt, ugyanis annak érdekében, akkor, hogyha a, beavatkozunk a piacba, és biztosítjuk az élelemellátást, akkor másokat, esetleg egy másik ország szegényeit helyezhetjük hátrányba, akik a mezőgazdasági termények értékesítéséből élnek. Tehát egyfajta egyensúlyra van szükség, és Bali a Bali konferencia esetén ez szóba került. Indiának volt egy olyan javaslat, amelyet sok fejlődő ország támogatott, de sok fejlődő ország ellenzett is. Ugyanis pontosan e, ez az egyensúly, ennek az egyensúlynak a kérdése merült fel, amelyet az imént említettem. Tehát egy átfogóbb, holisztikusabb megközelítésre van szükség, ez egy, e, egyelőre nem érvényesült a WTO-n belül. Vannak más fórumok, ahol ez a vita folyamatosan zajlik, de azzal mindenképpen egyetértek, hogy ezt a párbeszédet el kell mélyíteni. Más kezdeményezések, zöld termékek, egyebek, ahogy mondtam, ez a megbeszélések folyamatos tárgya. Van, aki úgy gondolja, hogy a kereskedelem politikának kell választ találnia az ökotermékek kérdésére, van, aki szerint ez a környezetvédelem területére tartozik. Nagyon bonyolult kérdés ez. A környezetről beszélünk, illetőleg bizonyos vállalatok és szegmensek kereskedelmi érdekeiről. Ez a két vetület, ez a két elem nem szükségszerűen ellentétes, lehet, hogy összeegyeztethetőek adott esetben, de ez a párbeszéd, ez a folyamatos tárgyalás sokszor bizalmatlan környezetben zajlik. Úgy gondolom, ezen változtatni kell, és egy elmélyített tárgyalásra van szükség ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Ami az EU-s kereskedelmi politikákat illeti, semmiféle ajánlásom nincs, csak annyi, hogy támogassák kérem a multilaterális kereskedelmi rendszert és a WTO-t. Hadd lássuk, ami Indiát illeti nos, azt hiszem, India egy kivételes helyzetben van, hatalmas a népessége, a lakosságának nagy része szegény, nehézségekkel küzdik, ami az élelemellátást illeti, próbál fejlődni, hasonlóan más fejlődő országokhoz. Úgy hiszem, hogy India részvétele a multilaterális kereskedelmi rendszerben legalább olyan kulcsfontosságú, mint bármely más fejlődő ország részvétele, amely ország ugyanilyen dimenziókkal rendelkezik, és persze oda kell figyelni a nehézségekre, az érzékeny kérdésekre, de látni kell azokat a lehetőségeket is, amelyek abban rejlenek, hogy ezeket az országokat bevonjuk a több oldalú tárgyalásokba. Úgy gondolom, sokkal jobb eredményt tudunk elérni, hogyha meghallgatjuk egymást. Sokkal nagyobb sikereket könyvelhetünk el, így történt ez Balén is. Ami az asszisztenseim kiválasztását illeti, illetve azt a tényt, hogy, hogy többségük férfi, ez a folyamat, az asszisztensek kiválasztásának folyamata rendkívül bonyolult folyamat volt, hiszen nagyon sok volt a megfelelő jelölt, de hát önök is politikusok tudják, hogy nagyon nehéz feladat egyensúlyt teremteni a kompetencia között egyrészt, és persze sok olyan nőjelölt volt, aki kompetens lett volna, illetőleg a nem egyensúly között. Hogyha valaki nagyon érzékenyen kezeli azt a kérdést, hogy a nők vezető pozícióba kerülhessenek, az én vagyok, hiszen van egy feleségem, van két lánygyermekem, nők vesznek körül gyakorlatilag, úgyhogy tudom, hogy a nők nagyon jól tudják befolyásolni, hogy a dolgok hogyan is menjenek, nagyon támogatom azt, hogy a nők minél nagyobb arányban részt vegyenek a döntéshozatalban. Az én hivatalomban is hat asszisztens dolgozik, hat közülük, hatan dolgoznak, öt közülük nő. A feleségem egyébként már aggódni is kezdett, persze nagyon kompetens asszisztensekről van szó, de semmiféle, öm, semmiféle előítéletek nincsenek bennem. Aztán a TTIP és más bilaterális megállapodások, ezek potenciálisan összeegyeztethetőek azzal, amit mi a WTO-ban teszünk. Azt hiszem, arról kell elsősorban gondoskodnunk, hogy a, amellett, hogy odafigyelünk a bilaterális megállapodásokra, nem szabad megfeledkeznünk a több oldalú tárgyalásokról, hiszen hogyha vannak kétoldalú megállapodások, kétoldalú együttműködések, azok meghatároznak bizonyos normákat, mércéket, amelyek nagy mértékben elterjednek adott esetben, és előfordulhat, hogy elburjánzanak a szabályok, amelyek sokkal drágábbá teszik a gazdálkodást, ahelyett, hogy költséghatékonyabbá tennék azt. A két elemnek szorosan össze kell függnie, és egyensúlyt kell teremteni a kettő között. Ha ez nem történik meg, akkor problémákkal szembesülünk. Beszéltek többen arról, hogy az EU és az USA közötti kezdeményezés hogyan befolyásolja a multilaterális szabályokat. Nos, úgy gondolom, hogyha ezek a nagy gazdasági blokkok megállapodásra tudnak jutni, bizonyos kérdésekben, akkor ez segítheti a multilaterális rendszer működését, hiszen a multilaterális rendszer néhány problémája épp a nagy szereplőktől eredeztethető, abból a tényből, hogy sok fontos kérdésben nem értenek egyet. Sok olyan terület van, ahol nem értenek egyet, és hogyha itt mégis megállapodás születhet, akkor ez előmozdíthatja a multilaterális rendszert is. Tehát szemléljük ezt úgy szerintem pozitív szemszögből. Ami nem segít, az az, hogyha bizonyos erődítmények, metaforikus ered, erődítmények jönnek létre, hiszen ez akadályozhatja a több oldalú rendszert. Valószínűleg kifelejtek majd néhány kérdést, de próbálkozom. Igaz ez a Mercosurra is, amit az imént elmondtam, a Csendes óceáni szövetségre. Mindezen kezdeményezések úgy gondolom, ugyanazt az elemet kell, hogy tartalmazzák, nevezetesen, hogy tá támogassák a WTO-t és a multilaterális kereskedelmi rendszert. Többnyire egyébként ez meg is fog valósulni, úgy gondolom. Ami az Egyesült Királyságot illeti, az Egyesült Királyság függetlenségét, és így tovább, hát ezt nekik kell eldönteniük. Persze, minél inkább hajlandó egy ország vagy egy tagállam másokkal összefogni egy bizonyos ügy érdekében, annál könnyebb az érdekeit érvényesíteni és hallatni a hangját. De hát én nem dönthetek az Egyesült Királyság helyett. Ez nyilván nem tartozik a munkaköri leírásomba. Oroszországot már említettem, erre már megpróbáltam válaszolni. Ami a vitarendezést illeti, illetve a szegényebb országokat, és azt, hogy ők hogyan tudnak ebből előny kovácsolni, ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen a vitarendezési mechanizmus nem az átlagos VTO tag számára jött létre. Azért hozták azt létre, hogy valamilyen módon ki lehessen jutni a zsákutcából, a padhelyzetből, amely kialakulhat a nagyobb szereplők között hogyha a panel vagy a vitarendezési grémium ajánlásai végül nem hatékonyak, akkor szankciókat lehet foganatosítani adott esetben. Hogyha a rendszeren belül egy asszimetria alakul ki, például, hogyha egy nagyon szegény kis ország a nagy szereplőkkel szemben megnyer egy ügyet, akkor azonban előfordulhat, hogy a nagy szereplő végül visszavág, tehát gyakorlatilag ezzel maga alatt vágná a fát ez a kis ország, hogyha szankciókat foganatosítatna a egy-egy nagy szereplővel szemben. Tehát nagyon kényes kérdés ez. Egyébként eddig jól működik, az ajánlások körülbelül 90%-át sikerült végrehajtani, 10%-át nem, de ezen esetekben is a tagok folyamatosan tárgyalnak egymással, és megpróbálnak valamilyen megoldást találni. Eddig tehát a rendszer viszonylag jól működik. Megpróbáljuk ismertebbé tenni a rendszert a kevésbé fejlett országok körében, megpróbáljuk segíteni őket abban, hogy éljenek a rendszer adta lehetőségekkel. Tehát, hogyha egy asszimetria alakul ki egy nagyon kis ország, illetve egy nagy szereplő között, próbálunk igazságot tenni, akkor nyilván itt a gazdasági erő nagyon nagy szerepet játszik. Egy további nehézség a pénzügyi erőforrások kérdése, hiszen egy ilyen vitarendezés nem olcsó. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy valamilyen módon megadjuk a szükséges képzést azok országoknak, amelyeknek erre szükségük van. Nem éri meg persze emberek egész sorát kiképezni, akkor hogyha a rendszer lehetőségeivel csak tíz évente egyszer akarnak élni. Kreatívnak kell lennünk, valamilyen módon megoldást kell találnunk erre. Ez egy hiba a rendszerben, a vitarendezési rendszerben, illetve az asszimetria kérdése is ide sorolható. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnézést, nem válaszolt a bizottság kapcsolatos kérdésre, illetőleg Oroszországhoz is kapcsolódik ez. Nagyon fontos tudni, hogy ez a mechanizmus mennyire fontos a globális kereskedelmi szabályok szempontjából. Igen, részt vettek a bizottsági munkában, és ez az első lépés gyakorlatilag abba az irányba, hogy egy ország tisztában legyen saját kötelezettségeivel, hiszen a bizottsági üléseken történik az interakció, ott történik az úgynevezett peer review. Itt az egyes országok kérhetik egymástól, hogy magyarázzák meg, hogy a cselekvéseik, tevékenységük mennyire konzisztens, vagy mennyiben konzisztens a szabályokkal. Lehet, hogy párhuzam vonható e között, és a között, hogy egy-egy befektető például kérdőre vonhatja egy vállalat vezetőségét. És hát ilyen esetben Gyakorlatilag ez azt is szolgálja, hogy mindenki tudja, hogy a többiek odafigyelnek rá, és figyelemmel kísérik azt, hogy mit tesz az adott ország, adott esetben vitarendezés és szankciók is belengedhetőek, úgymond. Ez egy nagyon fontos folyamat szerintem. Százalékos arányt nem akarnak feltétlenül megnevezni, de azt hiszem legalább 90 százaléka az aggályoknak és fenntartásoknak ezekben a bizottságokban merül fel, és itt rendeződik a vitarendezés, csak a folyamat legvégén áll, ez az utolsó fázis. Úgy gondolom tehát, nagyon fontos, és sokat mondó az, hogy Oroszország aktívan részt vesz a bizottságok munkájában. El tudnám mélyíteni az USA álláspontjával kapcsolatos véleményét a dohai kérdéskörben, hiszen a korábbiakban elhangzott, hogy Baliban az USA meglepő módon rendkívül rugalmasnak bizonyult, például Indiával kapcsolatosan. Úgy érzi-e, hogy ez pozitíva van hat a dohai menetrendre, hogy ezt sikerül felélénkíteni? Szerintem ez kulcsfontosságú megállapodás nélkülük nem születhet. Bízhatunk abban, hogy az usa új a megközelítése Dohával kapcsolatban, illetve a multilaterális kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban? Nagyon jó ez a kérdés, és véletlenül kihagytam, ahogy a listámon haladtam természetesen nem szándékos volt. Az amerikaiak Baliban nagyon elkötelezettnek bizonyultak. A lehető legtöbbet megtették, hogy sikerre járjon. A tárgyalás az amerikai fél annyira részt vett a tárgyalásokon éjszakába menően, hogy több éjszakát töltöttem el vele, mint a feleségemmel Bali szigetén. De hát ez nagyon fontos volt abban a szempontból, hogy végül sikerre járjunk. Az amerikai részvétel és elkötelezettség abból fakad, hogy hittek abban, hogy megoldásra juthatunk és hogyha végig csinálják, csinálják, csinálják, akkor eredményes lesz a tárgyalás. Hitek ebben. Különösen 2008 után láttam azt, hogy kicsit eltávolodtak az amerikaiak a tárgyalásoktól. De én személyesen azt gondolom, hogy nagy mértékben ez az ő bizalmatlanságuknak, vagy hitetlenkedésüknek volt a következménye. Nem hittek abban, hogy eredményre fognak jutni a tárgyalások, akkor miért pazaroljunk rá feleslegesen erőforrásokat? És inkább a két oldalú és multilaterális megoldásokat keresték. Azért, mert úgy gondolták, hogy nem járható út a VTO által tervezett út. Szerintem ez most Bali előtt megváltozott, és a Bali sikerek fent fogják tartani ezt a változást. Most ezzel a nyitott megközelítéssel jöttek. Hittek abban, hogy sikerre fogunk jutni. Nem ragaszkodtak mereven semmihez. Az egyetlen szó, vagy üzenet, ami lecsapódott az ő részükről, hogy bármit is csinálunk, de a régi rossz szokásokhoz ne folyamodjunk. Ha a régi rossz szokások kerülnek elő ismét, az kudarc. Ne biztosítsuk be és rögzítsük a, az átjárhatatlan utakat, hanem próbáljuk meg megkerülni ezeket. Tehát a legfontosabb változás az az, hogy hittek abban, hogy megtörténhet. Bali előtt ez a változás volt, ami nagyon fontos volt, és láttam a rugalmasságukat, az elkötelezettségüket. Erre volt szükség ahhoz, hogy hazavigyék a labdát, hogy ilyen futball példával éljek. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon fontos esemény volt ez számunkra, nagyon örülök, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogatott hozzánk. És várakozásainknak teljes mértékben megfelelt ez az eszmecsere. Szeretném azt is elmondani, hogy az Európai Unió parlamentje hívta meg önt, ezért van itt Brüsszelben. Néhány héttel ezelőtt már találkoztunk, és talán nem is kell emlékeztetnem arra, hogy amikor Az ön elődjével beszéltem, és egyébként remélem, hogy önt továbbra is meg fogják választani, és a lehető leghosszabb időn keresztül együtt fog működni a szakbizottságunkkal. Portugál nyelven úgy mondjuk, hogy valaki tartja magát a, kötelezettségvállalásához, az ígéretéhez, De azt mondta a korábbi vendégünk is, hogy nincs szükség, hogy emlékeztessenek erre. Természetesen én tartani fogom magamat az ígéretemhez. Őszinte lehetek, nagyon fontos az, hogy az új DG régióval ilyen alapokon kezdjük az együttműködést. Remélem önnel is hasonló szellemben folytatjuk majd az együttműködést. Másodszorban Tegnap úgy határoztunk az irányító bizottságban, a WTO-ról szóló parlamenti konferencia irányító bizottságában, hogy szokás szerint Genfben össze fogunk ülni önökkel, annyira aktívan szeretnénk részt venni a nyilvános fórumán a WTO-nak, amennyire csak lehet. Ez az egyik legnagyszerűbb esemény, amivel kapcsolatot tudunk teremteni a közvéleménnyel, a civil szervezetekkel, tehát ez a nyilvános fórum számunkra is nagyon fontos. Szerintem már az ön elődje által ránk ruházott jogok most is fennmaradnak, használhatjuk majd a VTO helyszíneit, Remélem tehát, hogy ez így marad az ön mandátum alatt is, és remélem, hogy a szeptember végi, október elejé nyilvános fórumon majd ellátogat hozzánk, és folytathatjuk a személyes eszmecserét akkor. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű alkalmat, hogy ilyen őszinte eszmecserét folytathattunk és tanulhattunk öntől arról, hogy milyen reményei és tervei vannak a jövőre vonatkozólag. Köszönöm szépen! Thank you so much. Very good. Thanks a lot.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 Akkor fejezzük be a szünetet. A következő témánk véletlenül a saját jelentésünk is egybevág a WTO Bali minisztériumi konferenciája. Nem szükséges megismételnem, hogy két kettős célja volt a delegációnknak. Először is a minisztéri konferencia nyomokövetése, és amikor Baliba mentünk, akkor természetesen szorosan figyelmel kísértük a tárgyalásokat. Mi, a bizottság és a tanács is állandóan informált minket a dolgok állásáról. Azt mondanám, hogy szokatlan módon az Európai Unió delegációja nem csak tanácsi és bizottsági tagokat jelentett, hanem parlamenti képviselők is ott voltak. Ez pedig azt mutatja, hogy a tanács és a bizottság viselkedése egy kicsit megváltozott az ilyen dolgokban, ezt pedig mindenképpen üdvözöljük. Már hozzászoktunk ahhoz, hogy állandóan kritizáljuk a bizottságot, de most elmondhatjuk, hogy elégedettek voltunk. Tehát a VTO-ban a parlament megfelelő képviselettel rendelkezett. Így az illetékes főigazgatóságok mellett mi is jelen voltunk. Amit üdvözlünk. Tehát most nem panaszkodhatunk a VTO vezetésére, hiszen az irányító bizottság és a parlamenti delegáció is nagyon jól együttműködött. Angolul megvan egy jelentés, az interneten mindenki elolvashatja. Szeretném megkérdezni, hogy a szakbizottság, illetve a delegáció tagjaitól van-e valamilyen megjegyzés? Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid megjegyzésem lenne, ami nagyon érdekes volt az az, hogy hogyan működött együtt az európai delegáció a többiekkel. Tehát nem csak udvarias volt a bizottság, például ebben az esetben nagyon segítőkész is volt, és nagyon jó csapatmunkát végeztünk. A második megjegyzésem, hogy amit a jövőben szorgalmaznunk kell, és a főigazgatóval is beszéltük erről, hogy a parlamenti dimenzió növekedjen. Természetesen eh, előnyünk volt a nemzeti parlamenti képviselőkkel összehasonlítva, és eh, segítettünk nekik, hogy eh, ők is megfelelő szerepet játszhassanak, a harmadik megjegyzésem az, hogy nagyon jól együttműködtünk, tehát ez minden, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, a csapatok nagyon jól teljesített ott a tárgyalások során. De most nem szeretnék mindenkit név szerint megemlíteni, nem szeretnék név szerint mindenkinek most köszönni, de nagyon jó munkát végzett a delegáció. Egyéb megjegyzés nincsen. Rendben? Akkor egyetértek, Jörg. A nemzeti parlamenti képviselők is jelen voltak, és féltékenykedtek is. És nagyon jól együttműködtünk a bizottsággal és a tanácssal. A tanácsi elnökség is nagyon pozitívan viszonyult a kérdésekhez. A következő, a hatos napirendi pont, ez egy eszmecsere. Két érintettel, és pedig jelentős szereplővel, szociális partnerekkel, az Európai Vállalkozói Szövetség és az Európai Szakszervezeti Szövetség képviselőit üdvözlöm. Üdvözlöm Bernadett Szegolt, aki az ESS képviselője, és Luis Santost, az Európai Vállalkozói Szövetség képviselőjét. Ez eh, szokásos eszmecsere ebben a körben, és eh, legfőbb ideje, hogy ismét találkozzunk, eszmét cseréljünk a parlamenti ciklus lejárta előtt. Az eszmecsere célja az, hogy a kereskedelmi tárgyalásokról eszmét cseréljünk a szociális partnerekkel, hiszen szeretnénk megtudni, hogy a szociális partnerek hogyan ítélik meg a helyzetet, hogyan látják a helyzetünket, és hogyan látják a jövőt. Szega asszonynal kezdjük, itt vagyok. Hát én pedig néztem ott a teremben. Üdvözöljük. Átadom a szót, tíz percre. Rugalmasan. Köszönöm, elnök úr. Franciál fogok beszélni, ha lehet. Miért ne? Pontosan, miért is ne? Franciául beszélek tehát, Szeretném megköszönni, hogy meghívták az Európai Szervezetek Szövetségét, hogy párbeszédet folytasson az önök szakbizottságával. Szövetségünk az Európai Unió beli szakszervezeteket képviseli, illetve európai szakszervezeteket, ágazati szakszervezeti csoportokat is képviselünk. Számunkra a kereskedelmi politika egyre fontosabb, egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ez a jelentőség különösen a Global Europe létrehozása, a 2010-es globális európai politika beindítása nyomán gyorsult fel, amikor az Európai Unió úgy döntött, hogy a kereskedelmi kétoldalú vagy két régió közötti kereskedelmi megállapodások Mm, tárgyalására és megkötésére jobban odafigyel, mint a múltban. A beruházások tekintetében nagyon fontos ez, illetve a Lisszaboni szerződés óta az Európai Unió hatáskörei jelentősebbé váltak, például a kereskedelmi tárgyalások jóváhagyása szempontjából is. Hagyományos módon támogattuk a multilaterális megközelítést a kereskedelem politikában, mindazonáltal világosá vált számunkra, annak ellenére, hogy Azevedo úr, aki az imént szólalt fel önök előtt, illetve Pascal Lamy úr reformjai ellenére világosá vált számunkra, hogy a kereskedelem világa túlságosan bonyolultá vált a VTO számára is, és a VTO-nak sem sikerült kibogozni a rengeteg különböző szálat, nem volt ehhez megfelelő rendelkezésükre álló eszköz. A mi erőfeszítéseink ellenére szakszervezeti, nemzetközi szakszervezeti kollégáink erőfeszítései ellenére, akik a szociális dimenzióra próbálták felhívni a figyelmet a kereskedelmi szerződéskötések során, Tehát mindennek ellenére számos országban a WTO tagállamai közül nagy ellenérzést tapasztalunk a tekintetben, hogy az ILO egyezményeinek is megfeleljenek, és vállalják azt, hogy a kereskedelmi egyezményekben feltételként szerepelnek az ILO egyezményeknek való megfelelés kérdései. A parlament megközelítését támogattuk, amely szerint a kereskedelmi megállapodások egy szélesebb körű együttműködés részét kell, hogy képezzék, például a társulási egyezményeknek az egyik része legyenek. Az Európai Unió multiplikátor hatást tud elérni a kereskedelem területén, például az európai szolgáltatások, a illetve a külügyi szolgálat segítségével például a szociális területeken is. A külügyi szolgálat felépésének a hatékonysága rámutat arra, hogy a kereskedelmi kérdésekben való fellépés nagyon sokkal fontosabb, mint számos más terület az Európai Unió számára. Az unió nemzetközi fellépését olyan elvekkel, hogy irányítsák, amelyek a saját létrehozását, bővítését és fejlődését is vezérlik. Ezt most idéztem, az egész cikket nem akarom felolvasni, de a mögöttes gondolat az az, hogy ezt a szándékot érvényesítsék a kereskedelmi politikában is. A kereskedelem munkahelyeket tud létrehozni. Nem mondom, hogy teremt, azt mondom, hogy tud munkahelyeket teremteni. Azevedo úr is megerősítette ezt a véleményemet, mert potenciálisan lehetőséget teremt a munkahelyek létrehozására, de nem mindig következik ez be. Nincs kétségem afelől, hogy Európa jó versenytárs tud lenni, és versenyképes tud maradni globálisan, hogyha kiegyensúlyozott marad a kereskedelem. Mi, az Európai Szakszervezetek Szövetsége, ellenezzük a protekcionizmust, amelyet szélsőséges politikai felek próbálnak megerőltetni különösen így a választások előtt tartom, gazdasági szempontból is kontraproduktívnak ezt, és úgy érezzük, hogy ez már közelebb visz az idegen gyűlölet kérdésköréhez is. A szabad kereskedelem hívei nem veszik figyelembe azt, hogy kollektív, szociális elveket is figyelembe kell vennünk, amelyeket az európai szociális dokumentumok is tartalmaznak. Ezért szeretnénk, hogyha utalás történne a környezetvédelmi, illetve nemzetközi munkaügyi normák tiszteletbe tartására is, dö, szociális dömpingre odafigyelnének, illetve lehetőséget kapnának az európai szakszervezetek, hogy panaszt nyújtsanak be amennyiben ezeket az elveket nem látják megvalósulni. Szeretném megköszönni az összes parlamenti képviselőnek, akik az általunk javasolt módosító javaslatokat támogatták. Pozitív háromoldalú tárgyalásokat kívánok Önöknek. A kereskedelem a tisztességes és teljes foglalkoztatás szolgálatába kell, hogy álljon, ez az Európai Unió célja. Ha erről megfeledkezünk, akkor az veszélyezteti az Európai Uniót, mégpedig azért, mert azok az állampolgárok, akik szavazni fognak, nem fognak erről megfeledkezni. Most pedig a TTIP-ről, azaz a Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről szeretnék beszélni. Ez az egyetlen olyan megállapodás, amelyről most részletekben is szeretnének szólni. Nem vagyunk meggyőzve azon számok által, amelyeket a növekedésre vonatkozólag, illetve a foglalkoztatás növelésre vonatkozólag benyújtottak, ami ilyen pozitívumokat ettől a megállapodásról várnak. Nekünk nem hiteles ez a pozitív megközelítés, ez a hit, új elemzést szeretnénk látni, mégpedig azon irányvonalak mentén, amelyet az Európai Szakszervezeti Szövetség javasolt. Az iparpolitika kell, hogy integrálja a nemzet a közi kereskedelm szempontjait is, de tudom, hogy ez egy másik vita. Remélem, hogy majd lesz erre is alkalmunk, hogy erről beszéljünk. Mindazonáltal a TTIP hatásának az értékelése Szerintem nagyon fontos, ezt még egyszer újból el kell végezni, hogy rámutassunk arra, megtaláljuk azt, arra a kérdésre a választ, hogy milyen körülmények között milyen fizetéssel és konkrétan milyen munkahelyeket tudna létrehozni ez a szerződés, földrajzilag hol helyezkednének el ezek a munkahelyek. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap nagyon sokszor már szükséges volt, hogy kisegítsen bizonyos országokat, de nem tudjuk azt, hogy mennyire járt sikerrel az alkalmazása. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez olyan sikerrel járt, mint amit vártunk tőle. Ezért azt szeretnénk látni, hogy nagyobb átláthatóság valósuljon meg az alapalkalmazása során, ez a legfontosabb követelésünk. Most még néhány politikai gondolat ezzel a témával kapcsolatban. Üdvözöljük az Európai Bizottság reakcióját, amelyet néhány órával a dokumentumok előtt hoztak nyilvánosságra. amely elismeri az európai szakszervezeteket és nem kormányzati szervezeteket is, mint fontos tárgyalópartnereket. Nagyon fontos lenne, hogy legyen konzultáció a különböző beruházók és országokról szóló rendelet kapcsán. De Gürt biztos úr már adott nekünk választ, de pontosítást kérünk. A vitarendezésre vonatkozó szabályok azt jelentik-e, hogy bizonyos tárgyalásokra egész egyszerűen nemet mondanak, vagy pedig ez csak egész egyszerűen lehetővé teszi a bizottság számára azt, hogy valamit leírjon egy papírra, azt nyilvánosságra hozza, és azt mondja, hogy megvan oldva a konfliktusok rendezésének a kérdése. Például mondjuk Kanadával van jelenleg ilyen fennálló vitánk, amit egy ilyen vitarendezési mechanizmus révén tudnánk rendezni. Ezzel kapcsolatban szeretnék tehát többet hallani a bizottságtól. Az a benyomásom, hogy több mint hezitálás, inkább kétség merült fel a tagállamok részéről e mechanizmusokkal kapcsolatban, a vitarendezés megoldásával kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogy a bizottság ne legyen royalistább, mint a király maga, hanem a meglévő mechanizmusokat használja a lehető leghatékonyabb módon. Aztán az átláthatóság. A bizottság mandátumát miért nem hozták nyilvánosságra? Annak alapján, amit én tudok, Németország volt ennek az ellenállásnak az élén, és az az érdekes, hogy az USA maga sem látta a mandátumot. Nem tudom, ma, ö, mag, tehát már az USA-hoz is eljutott ez a mandátum az NSA jótékony tevékenysége révén, akkor nem tudom, hogy az európai állampolgárok el kellett titkolni ezeket az adatokat, amiket hát nagyon érzékenynek tituláltak. Lehetőségünk van most arra, hogy egy nagyon fontos témát érintsünk, a foglalkoztatás kérdését. Ezt tudom, hogy a parlamentnek is nagyon fontos. Látjuk azt, hogy egymás felé tartanak a különböző szabályozások, és a mi megközelítésünk szerint egy TTIP megállapodást csak akkor szabad megkötni, hogyha kiváló és más hasonló kétoldalú megállapodások modelljeként tud szolgálni a jövőben. Visszautalnék például a REACH rendszerre, a vegyi anyagok regisztrációjával kapcsolatos rendszerről beszélek. Nagyon fontos, hogy enne, ezen a területen az elért eredményeket ne kérdőjelezze meg, és ne gyengítse egy esetleges TTIP szerződés. Nem vagyunk protekcionisták, és ragaszkodunk ahhoz, hogy minden ország hajtsa végre az ILO egyezményekben foglaltakat. Azt is tudjuk, hogy még az USA sem ratifikálta ezeket a normákat, de szerintünk muszáj megoldást találni erre a problémára. hogyan lehetne ösztönözni az államokat, hogy ezeket a normákat öm, betartsák. Az, ami jelen pillanatban zajlik, például mondjuk a Koreával kötött öm, megállapodásban foglaltak, egész egyszerűen ezeket, ez nem elégséges, mert ezeket amúgy sem tartják tiszteletben az megállapodások részes felei. Tudom, hogy hosszan beszéltem, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdéseket érintettem szeretném most felkérni önöket, hogy ezeket a kérdéseket vitassuk meg. Egyre fontosabbak ezek a kérdések az állampolgárok, és az általam képviselt dolgozók, valamint a szakszervezetek számára is, különösen annak fényében, hogy néhány hét múlva választások lesznek. Köszönöm szépen! Ma nagyon nagy lelkű voltam, mondja az elnök úr. Here. Itt textilipar képviselői is jelen vannak, és át is adom a szót. A Business Europe az Európai Vállalkozói Szövetség képviselőnek, tehát üdvözlöm, hogy megint eljött hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták a Business Europe-ot, hogy a kereskedelmi politikáról eszmét cseréljünk. Nagyon rövid leszek, és rögtön áttérek a leglényegesebb pontokra, és utána helyet hagyok a kérdéseknek. Business Europe-ként van egy határozott elképzelésünk, hogy mit várunk a kereskedelem politikától, az európai kereskedelemtől. Ahogy az úr is elmondta, és Szegolasszony előttem elmondta, a kereskedelem politika nem garancia arra, hogy a vállalatok munkahelyeket teremtenek. Szó volt az iparpolitikáról is, az iparpolitikát mi is támogatjuk a Business Europe-ban, az üzleti világot is integrált megközelítés részének tartjuk. Tehát nagyon fontos szempontok vannak, hogy a vállalatok versenyképesek, és hogy Európában termelnek, hiszen munkahelyeket szeretnénk Európában, de szeretnénk megadni a vállalatoknak a lehetőséget, hogy Európán kívülre is exportáljanak, vagy pedig Európán kívül is befektessenek. Erről szól igazából a kereskedelmi agenda. Támogatjuk a multilaterális megközelítést, hiszen eh, ez javítja az üzleti környezetet nálunk és a fejlődő országokban is. Így a termékeknek és a szolgáltatásoknak megfelelő lehetősége van, hogy eh, szabadon eh, mozogjanak Európában. De már hallottuk ma reggel, hogy ez nem mindig lehetséges, és éppen ezért támogatjuk a Business Europe-ban a multilaterális megközelítést és természetesen érdekeltek vagyunk a WTO-n belül a multilaterális agendában. Ezt képviseljük is. Támogatjuk a WTO-t, támogatjuk a munkáját, támogatjuk, hogy előbbre jusson, de gyakorlatiasnak kell lennünk. Az üzletnek konkrét lehetőségekre van szüksége. Így pillanatnyilag azt látjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem gyümölcsöző a vállalkozások számára. A szabadkereskedelmi megállapodások nem az egyetlen alternatívát képviselik, azt is biztosítanunk kell, hogy azok az országok, amelyekkel nincs szabadkereskedelmi megállapodásunk, ne szenvedjenek hátrányt. Ezekkel az országokkal általában multilaterális megállapodások sincsenek. És biztosítanunk kell, hogy ezekben az országokba is tudjanak exportálni az európai vállalatok szolgáltatásokat, árukat az állami és a magánpiacon. És nagyon fontos, hogy itt is hasonló viszonyokkal találkozzanak. Az Európai Vállalkozói Szövetség éppen ezért szorgalmazza a meglévő megállapodások hatályba léptetését, végrehajtását, ezen kívül támogatjuk a hatékony piacra jutási stratégiát, ott is, ahol nincsenek megalapodások. Itt ma délelőtt két fontos országról hallottunk, az egyik India, ahol a tárgyalások nem igazán haladnak előre, a másik pedig a Mercosur, főleg Brazília. Mindenképpen megoldásokat kell találnunk ezeken a piacokon is, de ott van például Oroszország, amelyről szintén szó esett ma délelőtt. Tehát a multilaterális agendáról mit várunk? Európai Vállalkozói Szövetség. A bali csomag nagyon fontos, a kereskedelem könnyítési intézkedések is nagyon fontosak, és minnyáján örülünk a bali sikernek. Nagyon fontos, hogy milyen konkrét intézkedések lesznek, milyen konkrét végrehajtás lesz majd. Ez nagyon lényeges. A második dolog, amit a WTO-tól elvárunk, az az, hogy a dohai agenda lehetséges legyen, ha nem, akkor meg kell vizsgálnunk a további lehetőségeket. Az egyik a plurilaterális megállapodások útja, ezekről is hallottunk ma, Hallottunk a szolgáltatásokkal összefüggő megállapodásokról, és hallottunk a környezetvédelmi árukról is. Azt is tudjuk, hogy egyéb aspektusok, amelyek a VTO napirendjén nem szerepelnek, a jövőben tárgyalási témát képeznek majd. Tehát hallottunk a szociális és környezetvédelmi normákról, ezek a témák is nagyon fontosak számunkra fontos a verseny, a befektetések, fontos a nyersanyag kérdése. Ezekről a dolgokról a vto n belül már tárgyaltak, de ez a jövőben hangsúlyosabb lesz. Az a védő úr egy nagyon átfogó képet adott. Very committed to it and try... Tehát mindenképpen vállaljuk a kötelezettségeket, drukkolunk a vto nak de más területeken is lehetne szerepet játszania. Tehát a pluri és a multilaterális megalapodások tekintetében. Ezeknek nem ugyanakkora a hatája. Tehát nem minden megállapodás azonos, az ambíciók sem azonosak mindenhol. Remélem, hogy a WTO, az ESS és a Európai Vállalkozói Szövetség is szerepet játszott majd. Most térjük át a bilaterális témára. Én nem akarok most a TTIP-pel sokáig foglalkozni. Tudjuk, hogy egy olyan megállapodás, amely széles körben ismert, főleg Európában. Sokat beszélünk a TTIP-ről, és a TTIP nem csak az egyetlen lehetőség az európai üzleti élet számára. Vannak más megalapodásaink is, például Japánnal, amely kritikus szakaszba érkezik most, hiszen eh, látnunk kell, hogy mi történt a tárgyalásokkal eltöltött egy év után. Ott van az ASEAN megállapodás, amelyet Vietnámmal, Tajfölddel és Malajziával folytatunk. Ez is nagyon fontos, hiszen ott is eh, olyan piacok vannak, amelyek növekednek, és egy nagyon fontos megállapodást kell még tető alá hoznunk Kanadával. Tehát a bilaterális fronton ezeket a prioritásokat említeném. De most itt ki kell jelenteni, hogy a TTIP a legfontosabb prioritás számunkra. Miért? Integrált gazdaságunk van Európa és az Egyesült Államok között. Nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, valóságot képviselnek, és ha belegondolunk a nemzetgazdaságok méretébe, akkor egy ilyen megalapodás az európai vállalatoknak haszonnal járhat. De nem csak a vállalatoknak, hanem a munkavállalóknak és a fogyasztóknak is. Azért gondoljuk ezt így, mert nagyon sokféle véleményt hallunk. És a tévhitekkel ellentétben a normák nem fognak leszállni, tehát nem csökkennek. A előttem szóló is említette ezt. Nem akarjuk a normák szintjét csökkenteni, például környezetvédelem tekintetében. De a megalapodástól azt várjuk, hogy bizonyos szabályok, konvergenciát mutassanak, és nagyon fontos, hogy ne legyenek a szabály között átfedések. De például a kozmetikai ágazatban van termékinformáció, hogy miből áll egy termék. A víz a termékek alkotó része. És ezt pedig különféle nyelvekre is le kell fordítani, de az üzleti életben van egy nemzetközi norma, hogy a latin szót, az akvát használjuk, hogy a vizet jelöljük. És ezt mindenki elfogadja, kivéve az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokban azt kérik, hogy legyen, ott lehet az akva, de legyen mellé írva az is, hogy water. Tehát nálunk Európában az akva elég. De hogyha az Egyesült Államokba is exportálunk, akkor ott a watert is oda kell írni. Tehát a textiliparból érkezem, és a címkéken vannak különféle szimbólumok. Tehát például, hogy hogy kell egy terméket mosni. És ezek a szimbólumok szinte mindenhol azonosak. De az Egyesült Államokban vannak különbségek mi pedig alapvetően azt akarjuk, hogy fogadják el a mi szimbólumainkat, mert nagyon kevés a különbség, és ez igazából a fogyasztó számára semmilyen problémát nem jelent. Tehát nem akarjuk azt, hogy a cégek külön címkézzék a ruháikat, hogyha az amerikai piacra szállítanak. Ez két konkrét példa, hogy a különbségek hol akadályozzák a fejlődést. A fogyasztóknak is jó lenne az egységesebb fellépés. A USA és az EU között viszonylag alacsonyak a vámtételek. De akkor is van, hogyha exportálunk Amerikába, akkor az 20-30%-os vám alá esik. És ez mégiscsak egy portugál, egy olasz vagy egy spanyol KKV-nek problémát jelent. Tehát, hogyha szeretne eljuttatni valamilyen terméket, hogy most azt ott eladja, akkor 20%-kal drágább lesz. Az Európai Unión belül nincsenek vámok, ipari termékek tekintetében sem, de ha egy fogyasztó amerikai terméket vesz, akkor ez mégis a különbség, mert 10%-os vámmal megemelkedik az amerikai áru ára. És hogyha nulla a vámtétel, akkor ez az EU-s fogyasztónak is olcsóbb. Ezek konkrét példák, hogy a megállapodás miért lehet hasznos. A dolgozóknak is. Tehát nem garancia, hogy munkahelyek születnek, hogy több munkahely lesz, nem. Nincs szó garanciáról. De hogyha az EU-s KKV-knek több lehetősége van, hogy exportáljanak. Hogyha több lehetőségük van az exportra, akkor jobban fejlesztik az üzletüket, többet fektetnek be, és több munkahelyet is teremtenek. Most itt ennyit szeretem volna a TTIP-ről mondani, és végezetül pedig lenne még egy megjegyzésem, ez is fontos számunkra, már említésre került, Sokan említették az előttem szóló is, hogy a szabad kereskedelem nem az, hogy szélsőségesen szabadon kereskedünk. Ez egy realitás, szeretnénk a kereskedelmi védő eszközöket is fejleszteni. Európában támogatjuk a modernizációt, és reméljük, hogy a folyamatnak konkrét eredményei lesznek, hiszen aggódunk a különbségek miatt, tehát például a tanács és a parlament pozíciója között meglévő különbség miatt. Végezetül a modernizációs folyamat folytatódni fog reményeink szerint. Az európai üzleti élet számára lényeges, hogy kompromisszumot érjünk el. Mind a két oldalnak kell engedményeket tenni, hogy elérjük a kompromisszumot. Most nem akarok arról beszélni, hogy a szociális dömpingnek, a gazdasági dömpingnek milyen kihatásai vannak, de megvannak a WTO szabályok, ezekhez alkalmazkodnunk kell, és az üzleti életben pedig úgy véljük, hogy ne politizáljuk túl ezt az eszközt. Ez egy gazdasági eszköz, működjön gazdasági és technikai alapon, és nagyon fontos, hogy tényleg működjön. De reméljük, és ez az utolsó megjegyzésem, hogy mindkét oldal képes engedményeket tenni, és elérhetünk kompromisszumot. Ez nagyon fontos az európai üzleti élet számára, de azon vállalatok számára is, amelyek eh, termékeket exportálnak, importálnak, hogy hozzáadott értéket teremtsenek. Köszönöm szépen. Most befejezem mondanomat és várom a kérdéseiket. Thank you both of you. Uh, the floor is open. Köszönöm mindkettőjüknek. Megnyitom a vitát a szakbizottság tagjai előtt. Bern Lange jelentkezett elsőként. SND, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék még egyszer kitérni, illetőleg visszatérni a szociális normák és az ökológiai normák szabályba foglalásának kérdésére. Nagyon világos követelések rend, ö, fogalmazódtak meg, főként ami a TTIP-et illeti, Felmerül bennem, hogy a Business Europe-nak nem kellene szintén ilyen irányban követeléseket megfogalmaznia, különös tekintettel az Európai Parlament erőfeszítéseire. Arra vonatkozólag, hogy mindig hangsúlyozzuk, ugye, hogy mi az Európai Unióban egy értékközösség vagyunk, és ennek alapján próbálunk közelíteni a partnereinkhez, és hát ami a szociális és környezetvédelmi normákat illeti, mindig megpróbálunk megfelelő szabályokat teremteni. Ennek értelmében úgy gondolom, nem indulhatunk ki jó hiszeműen abból, hogy a jó kereskedelmi kapcsolatok kialakításakor nem kellene figyelembe venni a munkakörülményeket. Tehát nem lehet szó arról, hogy a rossz munkakörülményeket és a bérdömpinget egyszerűen csak úgy elfogadjuk a jókereskedelmi kapcsolatok fejében Robert Sturdy. Köszönöm szépen! Business Europe felé intézném kérdésemet, hogyan ítélik meg az Európai Unió és Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodást, nak a végrehajtását, és másodszorban pedig Mit gondolnak Szingapúrról, illetve TTIP jövőjéről, ennek különböző vetületeiről köszönjük. Catherine Bielder, Alde, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a kollégáktól, akik már hallhatták, hogy feltettem már egy ilyen kérdést. Elnézést, hogyha nagyon helyi vonatkozású kérdést teszek fel, de én az Egyesült Királyság képviselője vagyok, és biztosan nyomon követte azt a vitát, ami kialakult az Egyesült Királyság EU-s tagsága körül, illetve a körül, hogy ez hogyan befolyásolhatja majd a kereskedelmi kérdéseket. Az EU tagság egyik fő beleme az, hogy blokként tudunk kereskedelmi kérdésekben fellépni globális szinten. Hogyha egy Egyesült Királyságbeli szavazónak kellene megindokolnia, hogy legyen e, az Egyesült Királyság EU-s taga vagy sem, akkor érvelne azzal, hogy ez a, az egységes tárgyalási pozíció jó, illetőleg az üzleti szereplők, a gazdasági szereplők felé hogyan érvelne, jó vagy rossz az Egyesült Királyság számára az EU-s tagság. Köszönöm. A következő a Guer részéről Helmut Scholz. Köszönöm. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindketten itt vannak. Pont azon a napon, amikor a VTO főigazgatója is ellátogatott hozzánk, és beszélt a multilaterális kereskedelmi rendszerről. Szegol asszony mondta, hogy a kereskedelem hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez, de hogy ez nem előfeltétel. Hogyan látja a Titi perspektíváját. Ezt röviden megemlítette, ugyan, és ugye beszélt egy munkacsoportról is, amely ezzel foglalkozik, melyek a fő kulcsfontosságú pontok a tekintetben, hogy a közös standardizációs és normateremtési és szabályozási keret hogyan hajtható végre mindkét partner részéről, illetve ez milyen hatásokkal jár. Ugyanezt hasonló kérdést teszek fel a Business Europe-nak is. Tegnap volt egy vitánk a normákról, illetve szabályozásról. Ezt a különböző jogalkotási folyamatokhoz kapcsolva vitattuk meg a TTIP kapcsán. Mi a Business Europe álláspontja e szabályozási kerettel kapcsolatosan, saját szerepüket hogyan szemlélik ezen belül, illetve mit gondolnak, mi a felelősségük a munkahelyteremtésben önöknek, illetőleg mit gondolnak néhány intézmény azon becsléséről, mely szerint több százezer munkahely jön létre majd. Önök is erre számítanak? vagy úgy gondolják, hogy ez inkább csak egyfajta kísérő jelensége az egész folyamatnak, illetőleg a CETA megállapodásról mit gondol? Mit gondol az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos megnyilatkozásairól? Köszönjük, William Dartmouth a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra reagálnék, amit Catherine Bielder mondott. Azt mondta, hogy az Egyesült Királyságban nagy vita dúl éppen arról, hogy az Egyesült Királyság maradjon-e az EU tagja, vagy nem. És bizonyos kérdéseket kapcsolt ehhez a témához. Hát nagyon jó hírje, híreim vannak a hölgy számára. Az imái meghallgattattak, Azért nem voltam itt a legutóbbi szakbizottságüléseken, mert egy könyvet írok éppen, amelynek a címe Ki az EU-ból és ki a világba. Körülbelül 30 ezer szóból áll ez az írás, most nyomtatják, bármi, amit eddig érdekelte ebben a témában, most már írásban megtalálható, imáim meghallgattattak tehát, és el is fogok küldeni önnek egy másolatot ebből. Gyakorlatilag tudtukon kívül is Moreira elnök úr és az egész szakbizottság is segített nekem abban, hogy ezt a munkámat befejezhessem. Szegolasszony megjegyzéseire reagálnék elsősorban. Először is gratulálnék a hölgynek, amiért ilyen ékes szólóan beszélt, még a, a tolmácsoláson keresztül is átjött, mennyire ékes szóló. Tehát gratulálok neki ehhez. Aztán szeretném elmondani, hogy egyetértettek Szegolasszonyjal, egyetértettem abban Szegolasszonyjal, hogy támogatni kell az átláthatóságot. Mindig támogatjuk az átláthatóságot, amikor azt követelik, hogy az Európai Bizottság működését átláthatóbbá kell tenni. Nagyon, tá- nagyon is támogatjuk az önök szervezetét ebben a követelésben. Egyébként nem nagyon tudtam egyetérteni sajnos önnel. Beszélt az iparpolitikáról, ez nem igazán releváns egy nemzetközi kereskedelmi szakbizottságban, de tekintettel, hogy az iparpolitika a 20. század második felében nagy mértékben diszkreditálódott, és tudjuk, hogy nem működik egyszerűen azért, mert a köztisztviselők nem tudnak nagy beruházásokra vonatkozó döntéseket hozni. A Szovjetunióban sem működött, más történelmi példák is ezzel ellen szólnak, a 21. században meg aztán végképp nem fog működni. Beszélt a szociális dimenzióról is, amely az egyik szerződésben megtalálható. Jó lenne, hogyha pontosítaná, hogy mely szerződés mely cikkében található ez pontosan. Angolul felolvasta volna, de aztán mégsem tette, meg érdekelne, hogy ez pontosan melyik szövegrész. Aztán Szerintem potenciálisan inkompatibilis az, hogyha egy szociális dimenziót követelünk meg egyrészt, másrésztről pedig gazdasági növekedést és munkahelyteremtést akarunk. Például itt vannak ezek a zöld politikák, környezetvédelmi politikák, amelyeket az Európai Unió kikövetel. Ennek egyik folyamánya, hogy az Egyesült államokban például az energiaköltségek egyharmadát teszik ki annak, amely, amekkora ez az összeg az Európai Unióban. Ez egy nagyon ironikus fejlemény, És a Business for Europe képviselője, Santos asszony, az elnök félbeszakítja felszólalót. Nagyon rövid leszek, rövid leszek. Tehát vannak WTO szabályok, arra amiről beszélt, és az javaslat szerint még egy plusz dimenziót kapnának ezek. És végül Szegalasszonyhoz intéznék még egy kérdést. Az Európai Unió előirányozza hatos cikkben az emberek, polgárok szabad mozgását. Lát-e bármiféle összeegyeztethetetlenséget? között, hogy egyrészt magas béreket akarunk, másrésztről pedig a nagyon szegény országokból vándorolnak a munkavállalók. Egyet tudunk, az Egyesült Királyságban az egyfőre mért GDP mindenképpen csökken. Köszönöm. Elnök, csak egy dolgot tisztáznék. Az összes EU-s szabadkereskedelmi egyezmény, kétoldal szabadkereskedelmi egyezmény tartalmaz munkavállaló munkaügyi standardokat, Ezek mind kötelező jellegű szabályok. Igen, biztos vagyok benne, hogy ez így van, de ez nem válasz a kérdésemre. Ön azt kérdezte, hogy melyek azok a szerződések? Nem, nem. 20 másodpercet kérek. Tehát én azt kérdeztem, hogy Szegol asszony felolvasott, fel akart olvasni, vagy utalt egy cikkre az egyik EU szerződésből, én azt szerettem volna tudni, hogy ez melyik szerződésnek a melyik cikke. Ez az Európai Unióról szóló szerződés 21-es cikke. Paul Murphy. Köszönöm, elnök úr. Á, nem csak az Egyesült Királyságban lesznek választások, hanem máshol is ez világos. Szegál asszonynak két kérdés. Az első az a kereskedelmi politika fontossága a szakszervezeti mozgalom szempontjából. Úgy tűnik, hogy egyre fontosabb ez a kérdés, nem csak a szolidaritás miatt. A kereskedelmi szerződések által érintett országokban dolgozókkal való szolidaritás szempontjából, hanem a mi saját házunk tájának a, is fontos kérdése a trójai falónak akarják használni a kereskedelmi ö, szerződéseket a szabályozások gyengítéséhez. É, és szerintem ez egy olyan dolog, amit a szakszervezeteknek ellenezniük kell. És még egy terület, ez az akva és a víz kérdése. Hát itt azért sokkal több forog kockán, mint az, hogy akvát vagy vizet fogunk írni. A CITES szerződés lehetővé teszi azt, hogy egy sor probléma, a sor ügy merüljen fel. Um, és Kanada e környezetvédelmi és szociális jogokból egy sor keresetet nyújtson be Európa ellen. És végül, de nem utolsó sorban, sokat hallunk itt a bizottságtól az akta utáni kudarcról, az érdekelt felek bevonásáról. Önök tarta, vagy hallottak-e valami változásról? Érzik-e azt, hogy jobban hozzáférnek az Európai Bizottság adataihoz és dokumentumaihoz? Nagyon rövid kérdésre egy kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, két rövid kérdésem volna az egyik Szigol asszonyhoz ön bármilyen módon a fenntartható fejlődés szociális fejezetéről folytatott kanadai tárgyalásokba bevonódott bármilyen módon? Hiszen tudom, hogy itt egy megállapodás aláírásáról irányuló tárgyalások vannak, de még nem sikerült minden problémát megoldani. És Szentos asszonyhoz az a kérdésem, hogy jó hírnek értelmezje azt, hogy az Európai Bizottság lehetséges, hogy engedélyezni fog egy új GMO ö, kukoricát. Ez jó híre az USA-ban folytatott tárgyalásokban. Mielőtt visszaadom a szót a vendégeinknek, van-e a bizottság részéről Miguel Ayn úr, Gielo Margarita asszony részéről van-e hozzáfűzni való? Nincsen. Akkor tisztelt vendégeink! Most önöknek adom meg a szót, hogy válaszokat adjanak. Ki szeretné kezdeni a kérdésekre való válaszadást? Megpróbálom az összeset megválaszolni. Lange úr rákérdezett a szociális és környezetvédelmi normákra, a Business Europe-ban már a múltban is foglalkoztunk ezzel, és ebben a szakbizottságban is többször előadtuk ezt. Természetesen tá támogatjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokba bevigyék a szociális normák kérdését. De véleményem szerint ez igenis legyen benne. A az agendában, tehát ugyanúgy, mint a szingapúri agendában benne volt. Néhány dolog a tagokon múlik, a kormányokon és a cégeken. És természetes a cégek részéről, hogy sokan vagyunk, és nem mindig könnyű ezeket a dolgokat összehangolni és szociális felelősséggel is bírnak a vállalatok. Tehát főleg azok, amelyek az Európai Unión kívül vannak, megpróbálják magas szinten eh, alkalmazni a szociális és környezetvédelmi normákat az egész világon. Támogatóak vagyunk, amit nem akarunk, és úgy gondolom, hogy ez volt régóta az álláspontunk. Tehát nem akarjuk azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások szem elől tévesztik a megállapodás alapcélját, hogy liberalizálják a kereskedelmet. Tehát ez lenne a, az ilyen megállapodás elsődleges célja. Hiszen, ami például India esetében is megvan, tehát tárgyalunk országokkal, és néhány ország nem akarja ezt bevenni, tehát például India sem. Tehát beszélhetünk a kapacitás építésről, megpróbálhatjuk befolyásolni az országokat, de szorgalmaznunk kell, hogy az országok befog, bevegyék a programjukba a szociális és környezetvédelmi előírásokat. Azonban ma délelőtt is hallottunk arról, hogy más kérdésekkel is szeretnék foglalkozni. Tehát együttműködünk az ILO-val, tehát multilaterális szinten nincsen környezetvédelmi szervezet, de megpróbáljuk ezeket az aspektusokat bevenni. Tehát nem vagyunk a fenntarthatóság ellen remélem, hogy ezt a kérdést sikerült megválaszolni. Korea végrehajtása, szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása nyilvánvaló, említettem, ez egy olyan dimenzió, amiről úgy gondoljuk a bizottság részéről is, hogy alkalmazni kell. Hiszen rengeteg megállapodást hajtunk végre, és természetesen foglalkozunk a végrehajtással is. Tehát a végrehajtás nagyon lényeges. Tehát amikor a piacra jutásról beszéltünk, akkor erről is szó van. Hiszen Azevédó úr is említette, hogy plurilaterális megalapodásokról is szó van, protekcionista intézkedések is vannak, főleg a szabályozás területén. Azonban eh, ez nem elégséges, hogy eh, megállapodásunk legyen. Az a lényeg, hogy eh, élettel töltsük meg. Ezeket a témákat például Korea esetében is észleljük. Meg vagyunk győződve róla, hogy nagyon fontos az Európai Unió offenzív stratégiájában, amely kielégíti a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Az ESTS-ről el kell, hogy mondjam, hogy még mindig egy álláspont kidolgozásáról van szó. De szeretnénk megvalósítani a szingapúri tartalmakat, Kanadáról is beszélünk, tehát itt a befektetési állam vitarendezéséről van szó, tehát itt nagy amerikai cégekről van szó, és ezek pedig kihathatnak az Európai Unióra is. De bármi is legyen, jó, most nem akarok részletekbe bocsátkozni, de megpróbálunk üzleti szereplőként megállapodást találni, meg szeretnénk az aggodalmakra, gondokra valamilyen megnyugtató megoldást találni. Hiszen részben azért is vannak ilyen problémák, mert hiányzik az információ, szükséges információ. Tehát mindenképpen konstruktív megközelítést szeretnénk az ISDS esetében, de tény az, hogy ezt nem használtuk korábban ezt az eszközt csak akkor lehet használni, amikor konkrét helyzetek jelentenek. Tehát például a kisajátítás igenis kihat a cégekre. Tehát mondjuk befektetünk egy országba, akkor ott egy bizonyos rendszerből indulunk ki, amely ott érvényes. De hogyha hirtelen teljesen megváltozik ez a rendszer, és itt most nem kis változásokról szólok, hanem nagy változásokról, akkor a cég tudjon egy olyan rendszerben bízni, amely független, és amely megpróbálja megoldani ezeket a problémákat. Rövid akarok lenni. A szabályok, szabályzó keret, tehát itt a, a szabályzás területén természetesen konvergenciát szeretnénk. Tehát az a tény, hogy konvergenciát szeretnénk, nem jelenti azt, hogy le akarjuk vinni a normák szintjén, illetve a védelem szintjét, ami megszoktunk az Európai Unióban. De véleményünk szerint egy, egy megállapodás általános keretet jelent. És ehhez az európai és az amerikai ipar is alkalmazkodik. Tehát lehetnek olyan megállapodások, amelyeket eh, a tárgyaló felek eh, alkalmazhatnak, hogy problémás esetekben eh, mit tegyenek. Tehát elnézést kérek, túl hosszú voltam. Half a minute. Köszönöm szépen. Fél perc. Tegnap érkezett meg a döntés. Őszintén szólva, tekintettel arra, hogy a TTIP-et mennyi dologgal kapcsolhatjuk össze, úgy gondolom egyelőre még nincs kihatása az egésznek. A jövő héten lesz igazán érdek, értekes az események alakulása, Nagyon ambiciózus, nagyra törő menetrendet fogunk, fognak kidolgozni a tárgyalásokra vonatkozóan. Bernadett, rövid az időnk, Kérlek, legyen, kérem, legyen rövid. Rövid leszek, de három brit kolléga betett fel kérdést, úgyhogy angolul fogok beszélni csak hogy bebizonyítsam, hogy az ETUC főtitkára tud angolul. Igen, igen. Tehát az mindenképpen igaz, hogy erősebbek vagyunk, hogyha együtt tárgyalunk. Rövid válasz, rövid kérdésre. Átláthatóság? Igen, mindenképp. De emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió egy politikai projekt, egy társadalmi projekt, amely nem egyszerűen csak kereskedelmi kérdéseket foglal magába, hanem egy bizonyos társadalom mi modellt céloz. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a szociális modellt ki kellene zárni ebből a projektből, ez azt jelenti, hogy ez a projekt kudarcot vallott. Ha nincs szociális dimenzió az Európai Unióban, akkor a polgárok a választópolgárok, a munkavállalók nem fogják tovább támogatni ezt a projektet. A szociális dimenzió elengedhetetlen. Ami a magas bérekre vonatkozó kérdést illeti, az ETUC mindenképpen támogatja a munkavállalók szabad mozgását azon korlátokon belül, amelyek léteznek az Európai Unión belül. Minden munkavállaló esetében támogatjuk ezt, függetlenül a származási országtól és a bérektől. Murphy úr elment, de biztos vagyok benne, hogy valaki majd elmondja neki, hogy mit gondolok a trójai falóról. Igen, ez valóban egy lehetőség, és éppen ezért van szükség átláthatóságra, ezért akarjuk azt, hogy bennünket is bevonjanak, ezért kell konzultáció, tehát nem szükségszerűen trójai faló ez, de egy potenciális trójai faló. És végül, ami a CETA megállapodást illeti, nem vontak be bennünket megfelelően a folyamatba, és igaz, hogy a szabályozási konvergencia deregulációhoz vezethet, és mi nem ezt akarjuk. Mi tehát azt akarjuk, hogy minket is vonjanak be a folyamatokba, hogy biztosíthassuk, hogy ez nem fog megtörténni. Most pedig franciául fogok Solc úrnak válaszolni, mert sajnálatos módon a német nyelvtudásom ehhez még nem elég. Valóban vannak kapcsolataink, sőt, ennél is több párbeszédünk, párbeszédet folytatunk az amerikai szakszervezetekkel, és azt bár akár a szociális jogokról, akár az átláthatóságról van szó, ezek olyan pontok, amelyekben osztozunk egymás véleményében. Az FSCIO esetében is úgy gondoljuk, hogy a dolgozók jogai, a szakszervezeti jogok különösen a képzésre és a konzultációra vonatkozóan lehetséges, hogy csökkenni fognak az olyan megállapodások következtében, azonnal, azonnal abba hagyom, de igazán nem válaszoltam hosszan. Tehát a szetáról és a Kanadáról azt mondom, hogy nem, minket nem vontak be, és nem tudok erről, nem ismerem a szövegnek a a, a szerződésnek a szövegét és a Business europe az íróasztában sem turkálok, hogy megtudjam, hogy mit tartalmaz ez a szöveg. Tehát sajnos minket ebben nem vontak be, köszönöm. Köszönöm szépen mindkettejüknek. Ezzel most a mai ülésünk nyilvános része lezárul mert zárt üléssel fortatjuk a koordinátorok ülésével. Úgyhogy akinek nincs itt dolga velünk a koordinátorok ülésén, kérem, hagyja el a termet. Hiszen nagyon nagy késésben vagyunk, már így is.